Good day. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok mindenkinek! Jó napot kívánok! Még egyszer, tehát három nyelven. Mm, kérem, hogy foglaljanak helyet, foglalják el helyeiket, és készen állunk a kezdésre. Elkezdjük a meghallgatást a meghallgatás a helyzet feloldása megkülönböztetés ellenes irányelv körül cím, címmel indul. A bizottság számára, e, a Libe bizottság számára nagyon érdekes a jelenleg is folyó vita e témát illetően. Ne felejtsük el azt, hogy 2008-ban a bizottság kiadott egy javaslatot a személyek közötti vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkora vagy szexuális irányú, irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló tanács irányelvre. Az Európai Parlament azóta nagyon intenzív munkát végzett Kataleine Maria Böjtenberggel együtt, ő volt az előadó, és aztán a parlament elfogadott egy véleményt 2009. április másodikán, a Lisszaboni szerződés 2009. december 1-i elfogadása után a javaslat már az Európai Unió működéséről szóló szerződés 19. cikkének hatája alá esik, tehát a tanács egyhangú határozat és a Európai Parlament azt követő hozzájárulása szükséges hozzá. Az új EP előadó Raúl Romeva úr. Meg fogjuk, ö, volt egy kezdeményezés, egy hatásvizsgálat, amelyet a bizottság végzett, és ez kimutatta, hogy míg a megkülönböztetés mentesség az EU egyik elismert alapvető értéke, a gyakorlatban az ezen értékek biztosítását célzó jogvédelem szintje tagállamonként és a megkülönböztetés formáitól függően eltérő az utóbbi években, tehát leblokkolódott már első olvasatban a tanácsban ez a dosszié. Ez nem volt véletlen, nagyon kényes dosszié, és ez most már nem az első alkalom, hogy leblokkolódik, leáll a tanácsban egy fontos dosszié. És nem meglepő, hogy ez a parlament Számos esetben kérte azt, hogy folytatódjon a vita, sajnos siker nélkül. Úgyhogy most itt vagyunk, és megpróbáljuk feloldani ezt a helyzetet annak érdekében, tehát, hogy a megkülönböztetés ellenes irányelvet próbáljuk meg kimozdítani a helyéről, feloldjuk, Három részben fog lezajlani ma délelőtt a vita. Az első az intézményi szempontokat veszi figyelembe, az előadó a bizottság és a tanács részvételével. Az első szekcióban, első szakaszban Csobánú Tor, úr van itt jelen, a jogérvényesülési főigazgatóság részéről, a bizottságtól, és Kier Hesseléger asszony a Dán elnökséget képviseli a Szociális Integrációs Minisztériumot, tehát a tanács részéről, a Dán elnökség részéről. Köszönjük szépen, hogy részt vesznek ezen a meghallgatáson, és lesz az első ülés, szekcióülés után egy-két másik is. Az első foglalkozik az egyenlőséges megkülönböztetés mentessége vonatkozó jogszabályok jelenlegi hatája és korlátaival, az EU alapjogi kartája, az uniós irányelvek és a vonatkozó ítélkezési gyakorlat, Hát itt az Európai Unió működéséről szóló 19. cikkely értelmében foglalkozunk a témával. Ez a szekció ülést. ez a szekció ülést természetesen majd lehetőség fogja követni kérdések és válaszokra, és majd az előadókat fogjuk hallani. Most először kezdjük az előadóval magával, Raúl Ra- Romeva úrral, ő fogja bevezetni a témát, mielőtt még a két panelista következne. Romeva úr, öné a szó, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, hogy megszervezik ezt a meghallgatást. És már nem az az első alkalom, hogy ezzel a témával foglalkozunk, sőt nem az utolsó alkalom sem ez. Az én bevezetőm elég rövid lesz, már csak azért is, mert nagyon keveset kell hozzáadni, hozzátenni ahhoz, amit már elmondtunk a, az utóbbi hónapokban, de azt is mondhatnám, hogy években, mert nagyon sokat foglalkoztunk már ezzel a dossziéval szeretnék néhány dologra emlékeztetni, amely dolgok nagyon fontosak. Elmondanám, hol is tartunk, és hogyan lehetne kilépni ebből a helyzetből. Teljesen világos, hogy hiányzik a szándék, a szándék számos tagállam részéről, hogy feloldják ezt a helyzetet, már pedig ez fontos lenne az EU polgárok alapjogi szem, alapjogai szempontjából. Ugyanis vannak olyan polgárok, akiket egész egyszerűen nem véd, nem fed le a törvény bizonyos helyzetekben, Számomra ez ellentmondásos az Európai Unió alapértékeivel, és ez egy olyan dolog, amelyet igenis meg kell oldani. Éppen ezért nagyon fontos ez a téma, és mi itt a parlamentben mindenképpen ragaszkodunk ahhoz, hogy megoldódjon ez a helyzet az európai polgárok számára fontos foglalkozni ez a témával, ez a mi felelősségünk is, a polgárokkal szemben. Itt tehát egy jó joghézag van az európai jogszabályokban. Látjuk azt, hogy milyen nagy az ellentmondás, és ugye azt látjuk, hogy egyes tagállamokban már megvan a megfelelő szintű védettség, és hogyha egy olyan közösségben vagyunk, amelyekkel kapcsolatosan azt szeretnénk, hogy minden polgárnak azonos joga legyen, akkor egész egyszerűen nem hagyhatjuk azt, hogy bizonyos tagállamokban igenis biztosítva vannak bizonyos jogok, más tagállamokban pedig nem. Ez megkülönböztetés, ez diszkrimináció, és ez ellentmondásos, nem felel meg az Európai Unió alapértékeinek. Éppen ezért minden érdekelt szereplőnek igenis felelőssége, minden intézménynek felelőssége, hogy a megfelelő irányba mozduljon el, és oldja fel ezt a jelenlegi helyzetet. <clears throat> Ahogy már elhangzott, a parlamentben 2009-ben elfogadtunk egy véleményt. Ez a parlament egy átfogó munkát végzett, és jó irányba indult el ez a munka. A különböző frakciók között konszenzus alakult ki, és Katalin Böjtenberg kolléganőnk véleményét el is fogadtuk. Ez jelenleg a helyzet. Ami szintén fontos, az, az hogy ezen az eszmecserén belül, hogy itt egy package-re, egy csomagról beszélünk. Úgy gondoljuk, hogy mindent le kell fednünk, amit eddig nem fettek le a jogszabályok, minden szükséges, nem lehet különbségeket tenni, ez az egész csomag szükséges, és nem lehet a különböző részekre bontani ezt a csomagot. Továbbá, B pont, hogy nagyon is értjük a különböző érveléseket, amelyeket a közeli múltban felvetettek, ugye itt a gazdasági válság helyzetben, vagy más okok miatt, vannak olyan területek, amelyek lefedik a különböző lehetőségeket van, ahol nagy a joghézag, vagy bizonyos dolgokat eltitkolnak. Éppen ezért azt szeretnénk, hogy hangunkat hangosan hozzuk nyilvánosságra, hogy az asztalra tegyük a dolgokat, hogy foglalkozunk a dolgokkal. Az utóbbi elnökségek is számára is problémák merültek fel, drámai problémák. A spanyol elnökség során is voltak azonban olyan megnyilvánulások, amelyek pozitívak voltak számomra, habár voltak nehézségek, de a, a konkrét problémákat megpróbálták megoldani. Aztán ott volt a belga, a magyar elnökség és mások is. Akkor a, ezek, ezen elnökségek során a helyzet ö, rosszabbodott. Aztán itt van most a Dán soros elnökség, és ezt ki kell emelni, hogy a Dán elnökségnek egy nagyon személyes, hiteles elkötelezettsége van a téma iránt. Azt szeretnénk elérni ezzel a meghallgatással, hogy segítsünk a Dán elnökségnek, hogy ezt a témát napirenden tartsa, hogy ne, ne hanyagolja el, hanem foglalkozzon vele mindenki, legyen vita, és próbáljuk meg feloldani a helyzetet, ahogy már mondtuk az elején, mert az európai társadalom számára ez egy nagyon fontos téma. Két fronton tudunk együttműködni. Az egyik ugye a bizottság, a másik pedig a tanács frontja. A bevezető mm, mert azzal zárnám, hogy két kérdést teszek fel a két intézményhez, és aztán még majd a kérdések és válaszok során is visszatérhetünk-e témára. A bizottság számára azt mondom, hogy nagyon értékeljük az eddig elvégzett munkát, de fontos, hogy továbbra is napirenden tartsák a témát. Szeretném megerősíteni hogy a, szeretném tudni, hogy a bizottság mit is tesz annak érdekében, hogy feloldja ezt a helyzetet, hogy a tanács feloldja ezt a helyzetet. Mi a parlament részéről mit tehetünk, hogy segítsünk a bizottságnak, önöknek ebben a folyamatban, és mik az elvárásaik, hogy hogyan lehet tovább vinni ezt a dossziét a tanácshoz pedig azt mond, tanácsnak pedig azt mondom, hogy szintén nagyra értékelem a tanács munkáját, a, a tanács elnökének a feladata soha nem könnyű, ugye megszervezni a különböző ö, ütemterveket, de tudom, hogy vannak egyes tagállamok, egyes tagállamok, amelyek leblokkolják ezt a folyamatot. Kelet Európában is hiányzik az átláthatóság ebben a folyamatban. Ez egy nagyon fontos dosszié. Fontos intézkedésekre lenne szükség, amelyek amiket elvárnak a polgárok. Mindenki részéről szeretnénk a, azt, hogy becsületesen lépjenek fel, hogy mindenki tudja azt, hogy miért van az, hogy egyes tagállamok egész egyszerűen ellenállnak bizonyos jogszabályoknak, és blokkolják azokat meg kell becsületesen mondani a polgároknak is, hogy egyesek miért blokkolják le a helyzetet. Sőt, vannak tagállamok, ahol rosszabbodnak a jogaik. Például az egyik tagállamban megvannak bizonyos jogaik már, ha elutaznak másik tagállamba, akkor azok nincsenek meg már azok a jogok. Tehát ezekkel a dolgokkal mindenképpen foglalkozni kell, és azt kérem a tanástól is, hogy segítsen nekünk feloldani ezt a helyzetet. Sőt, kérdezem, hogy a parlament hogyan is segíthet a tanácsnak is, hogy feloldódjon ez a helyzet. Természetesen majd lesznek technikai jellegű kérdések is, de hát ezekről szeretnénk most itt beszélni. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Raul Romeva jelentéstevőnek köszönöm a munkáját is, az eddig elvégzett munkát, és most pedig a bevezető szekciónk következő felszólalója következik, intézményi szempontot képvisel. Először Aurel Csobánu Dordea úr következik, az egyenlő bánásmódért felelős igazgató, a jogérvényesülési főigazgatóságra, az Európai Bizottságtól. Dordea úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm jelentéstevő úr, hogy megszervezték ezt az ülést, ezt a meghallgatást, és köszönöm a Libe szakbizottságnak, hogy a közvélemény figyelmét felhívja erre a helyzetre, illetve arra a kontextusra, amelyben arra a helyzetre, amelyben a jogalkotási javaslat jelenleg áll. Nagyon hasznos ez a vita, hiszen ezzel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy nem csak az intézmények, az érintett intézmények véleményét meghallgathassuk a jogalkotási folyamatban, hanem az egyes szereplők véleményét is, és az állampolgárok képviselőinek véleményét is. Arról, hogy milyen mélyebben szántó, messzebb mutató célt szolgál ez a jogalkotási javaslat. És segít ez a meghallgatás abban is, hogy megértsük, hogy milyen igazi okoknál fogva kell továbbvinni a tanácsban a megakadt jogalkotási javaslat ügyét. Hagy tekintsek vissza 2008-ra, illetve azon okokra, amelyek alapján a bizottsági jogalkotási javaslatot elkészítette. Egy jogalkotási hiátust, egy jogalkotási hiányt akartunk betölteni, hiszen létezett a diszkrimináció előtti a vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkor vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmódról szóló jogszabály a munkavállalási szolgáltatások területén, de ugyanakkor a korra, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való szempont kizárólag a foglalkoztatás területén került eh, szabályozásra. Tehát három célunk volt a e jogszabálytervezettel, és mindegyik összefügg azzal, amiről a jelentéstevő, az Európai Parlamenti jelentéstevője beszélt. A célunk tehát az, hogy a diszkrimináció ellen jogi védelmet biztosítson a jogszabály, ezt a védelmet az Európai Unió állampolgárai, vagy az Európai Unióban bejelentett lakhelyel rendelkező harmadik állampolgárok, államok állampolgárai számára nyújt védelmet ez a jogszabálycsomag. Az Európai Parlament és az Európai Bizottság tehát az, az elkötelezettek közösségében szerepel, mindketten ugyanazt a célt szolgálják. Olyan területeken akarjuk a diszkriminációt megakadályozni, ahol a bizottság, a tagállamok esélyegyenlőségi hatóságai, illetve az Európai Parlament képviselői panaszokat kaptak. Például a muzulmánok elleni diszkrimináció a iskolákban, az idősek kizárása az utazási biztosításból, vagy pedig a muzulmánok elleni egyéb diszkrimináció. Ezekről az esetekről sok esetről hallottunk. Nagyon fontosnak tartottuk azt is, hogy a fogyatékkal élők jogait biztosítsuk, és megfelelő hozzáférés biztosítsunk számukra szolgáltatásokhoz és szállás lehetőségekhez. Ezek nem új szempontok, hiszen amikor a tagállamok a fogyatékkal élők jogainak védelméről szóló ENSZ megállapodást ratifikálták, akkor elkötelezték magukat a célok megvalósítása érdekében, valamint az egyes egyének védelme mellett, és célunk tehát az volt, hogy a tagállamok tapasztalatára építsünk a területen, amely túlmutat a jelen irányelvek hatáján, és a vallás, kor, életkor vagy szexuális irányoltság területén való diszkrimináció tilalmát szolgálja, nem csak a foglalkoztatás területén, hanem más életterületeken is. A tagállamok tehát támogatják ezt a jogalkotási javaslatot, de vannak tagadhatatlanul olyanok is, amelyek eh, ellenzik. Svédország, Belgium, az Egyesült Királyság és Németország is ezen tagállamok közé tartozik meg vagyunk róla győződve, hogy szükségünk van ezen irányelvre annak érdekében, hogy a diszkrimináció elleni védelmet az egész Európai Unióban egységesen tudjuk alkalmazni. A vallásra, meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintetteli diszkrimináció megengedhetetlen az Európai Unióban a 21. században és e diszkrimináció tilalom nem csak a munkaerőpiacra kell, hogy vonatkozom. Egy jó irányelvre van szükség. Létezik ugye a foglalkoztatási egyenlőségi, illetve a származásra való e-, egyenlős, való tekintett szemeszterre eh, tekintett nélküli egyelő bánásmód irányelv, de ki akarjuk ezt terjeszteni minden területre, pozitív tapasztalatokra építve. Hol állunk most, hol öm, ehm, tart a jogszabály tervezett eh, ügye, bár Romeva úr erről beszélt. Minnyáján tudjuk, hogy a jelenlegi jogszabály tervezet eh, néhány tagállam politikai ellen ellenzékébe ütközik. A legtöbb tagállam a tanács pacsoraiban támogatja ezt a jogszabálytervezetet, ám a jogszabály, a jogalap, tehát a Európai Unió működéséről szóló szerződés azt mondja, hogy a tanácsban egyhangúságra van szükség. Tehát megakadt a jogszabály elfogadásának ügye. Sajnos idáig nem volt lehetőség arra, hogy a blokkoló kisebbséget egy igazi politikai párbeszédbe vonjuk, vonjuk be. Az Európai Bizottság az elmúlt évek során az egyes soros elnökségekkel más utat választott. És igyekezett azokat a nagyon fontos politikai érveket és problémákat meg ö, figyelem homlokterébe tenni, amelyeket a, a megoldást akadályozó tagállamok tematizáltak, illetve ezekkel a tagállamokkal párbeszédet kerestünk annak érdekében, hogy a megakadt jogszabály alkotás folyamatát lendületbe hozzuk. Igyekeztünk a félreértéseket tisztázni, a társadalmi, gazdasági kihatásait tisztázni ennek a jogszabálytervezetnek, illetve a kontextusát tisztázni. Annak érdekében, hogy elkészítsük annak a pillanatnak a bekövetkeztét, reméljük ez hamarosan bekövetkezik, amikor a tagállamokat ötvöző tanács teljes egyhangúságban áll ki e jogszabálytervezet mellett, és így elfogadásra kerülhet a jogszabálytervezet. Több soros elnökséggel is kitűnően együtt tudtunk működni, a francia és a svéd elnökség alatt igyekeztünk az alapvetőbb kérdéseket tisztázni, például a hatály és az EU hatáskör határainak kérdését például a szociális védelem vagy az oktatás tekintetében. A spanyol és a magyar soros elnökséggel pedig a fogyatékosság, a hozzáférhetőség és a reasonable, reasonable accommodation, vagy a elvárhatóan tisztességes és méltányos lakhatás kérdését vizsgáltuk, és megvizsgáltuk ezeknek a szabálytervezeteknek a gazdasági kihatását az egyes tagállamokban. A belga elnökséggel a pénzügyi szolgáltatásokról és a lakhatási szabályokról tárgyaltunk, ezek technikai kérdések, a lengyel elnökséggel előrehaladást értünk el a kor alapján való diszkrimináció, illetve a bizonyos területeken felmerülő korhatárok tekintetében, illetve a kiskorúak um, hozzáférését biztosító szabályokban, illetve a kor az életkor, mint kockázati tényező kérdésében az életbiztosítások területén az Európai Bíróság 2011 márciusában fogadott el irányadó ítéletet a e kérdésben a tesztasa ügyben. A Dán elnökséggel pedig a kor ügyét vizsgáljuk továbbra, amely a szociális védelem területén jelent különös kihívást. Nagy örömünkre szolgált, hogy azt láttuk, hogy a tagállamok, az elnök, soros elnökségek értették, hogy szükség van ezen az úton tovább lépnünk, annak érdekében, hogy élettel töltsük meg a dok- dokumentumot, a fájlt, de igazi jelentésteli módon, tehát nem csak egy bürokratikus módon tologassuk az aktát egyik asztalról a másikra, hanem valóban tisztázzuk a nyitott kérdéseket annak érdekében, hogy amikor politikailag beérett az idő, és a tanács egyhangulag kiáll a jogszabálytervezet mellett, a jogszabály, a kodifikáció kérdései teljes mértékben tisztázottak legyenek. Egyetértünk és támogatjuk az Európai Parlament jelentéstevő által felvázolt megközelítését, mely hangsúlyozza, hogy a jogszabálytervezet integráns kell, hogy legyen, hiszen nagy a csábítás, hogy csökkentsük a jogszabálytervezet hatáját azért, hogy az aggályokat megszólítsuk, és a legkisebb közös nevező szintjére állítsuk be a hatályt. Nemet kell mondanunk a csábítás szirén hangjaira, és egy ambiciózus, becsvágyó jogeszközt kell kialakítanunk, amely az érintett eh, egyének és csoportok eh, érdekeit szolgálja, akik az Európai Unióban élnek. Ez az a határ, melyet az Európai Bizottság nem hajlandó átlépni. Az Európai Bizottság tehát mindent megtesz annak érdekében, hogy ez a dokumentum csomag integráns maradjon. technikai útvonalra léptünk, és vannak, akik azt mondhatják, hogy ez nem jelentős ügy, ezek csak eh, szabályozási, technikai részkérdések, nem látjuk a nagy politikai kérdéseket felsejleni. Nem, mi ezzel nem értünk egyet, úgy gondoljuk, hogy a jogszabály technikai kérdések nagyon fontos szerepet játszanak, lelkiismereti, meggyőződésbeli eh, kérdések maradnak nyitva, és éppen ezért a politikai szándékra van szükség ahhoz, hogy ezeket megoldjuk, és ehhez pedig háttérmunkában jog technikai szabályozásra és tisztázásra van szükség. A jogtechnikai előrelépés, ezt belátom és elismerem, nem fogja meggyőzni azon tagállamokat, akik alapvető politikai okból eredeztethető ellenállásokat érvényesítik a jogszabálycsomaggal szemben. Mit tehetünk mi, az Európai Bizottság e kontextusban? Ahhoz, hogy létrejöjjön az egyhangúsága a tanács ülésoraiban pragmatikus megközelítésre, megközelítésre van szükség. Úgy gondolom, ezért, hogy munkánk továbbra is technikai kérdésekre kell, hogy koncentrálódjon, amíg a politikai kompromisszum nem rajzolódik ki. Ugyanakkor az irányelve vett támogató politikai lendületet ki kell alakítanunk, és itt jut fontos szerephez az Európai Parlament, illetve ez a mai vita. Hiszen ez nyomásgyakorlást is jelent, az Európai Parlament kvázi nyomás gyakorol a tagállamok kormányára a tekintetben, hogy haladjanak előre e jogszabálytervezet elfogadásában. De nem csak a parlament, hanem a szereplők is nyomást gyakorolhatnak a tagállamokra az érintett hatóságok a saját tagol, tagállamok irányában is lágy, de nyomatékos nyomást gyakorolhatnak, és bár ez kézenfekvő és közhelyszerű, tisztában kell lennünk azzal is, hogy az idő halad, rohan, elszáll, és néha az idő változásával új kormányok jönnek létre, és ez megváltoztathatja a kormányok meggyőződését a e dosszié tekintetében. Az Európai Parlament és a szereplők e, fontos szerepet játszanak abban, hogy a fenntartsuk a nyomást a tagállamokon, természetesen a bizottsággal rendelkezésére álló eszközöket felhasználva maga is nyomást gyakorol a tanácsra, annak érdekében, hogy amint a híres hírhet window of opportunity, az esély ablaka megnyílik, gyorsan készen álljunk arra, hogy ezt a politikai pillanatot kihasználva a jogszabálycsomagot elfogadjuk. Elnök úr, tehát azzal zárom mondandómat, hogy az Európai Bizottság minden tekintetben készen áll arra, hogy bármely elkövetkező soros elnökséget támogassa abban, hogy ezt az ügyet tovább gördítsük. Köszönöm szépen, most pedig Ann Metjeker asszony kap szót, a Dán soros elnökség. Nevében kérem, hogy igyekezzen 10 percre korlátozni hozzászólását, és utána az első kérdés felelkört nyitjuk meg. Parancsoljon. Uh, well, thank you very much. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. López Aguilar úrnak, az elnök úrnak, Köszönöm, hiszen ö, Romeva Rueda előadó hívott meg engem erre a mai meghallgatásra ide a Libia Bizottságban, a fontos témában. Jó azt látni, hogy önök számára is fontos ez a javaslat. Köszönöm az Európai Bizottságnak a bevezető. Nem vagyok benne biztos, hogy kihasználom mind a 10 percemet, de talán ez nem feltétlenül rossz. 2008 óta, tehát az elejétől fogva követem ezt a javaslatot, amikor 2008. júniusában az Európai Bizottság benyújtotta eredeti javaslatát, több elnökség során figyeltem ezt a dossziét, ahogy arra többen utaltak már. A tanácsban a küldöttségek többsége az elejétől fogva üdvözölte a bizottság javaslatát. Dánia nevében elmondhatom, hogy számunkra roppant fontos ez a javaslat és igenis fontosnak tartjuk, hogy a diszkriminációt, hátrányos megkülönböztetést horizontálisan, átfogó módon közelítsük meg. A küldöttségek, nagyszámú küldöttség a tanácsban, tehát jó néhány tagállam pontosan így gondolkodik. 2008 óta jó néhány tagállam mm, megerősítette a véli álláspontját, hogy az Európai Unió fontos közös értéke a hátrányos megkülönböztetés elleni harc és a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosításáról szóló egyezményhez is csatlakoztak. Vannak azonban tagállamok, amelyeknek vannak fenntartásai, ahogy azt hallottuk, miszerint a nemzeti kompetenciákkal mennyire összeegyeztethető ez, gondolunk itt a szubszidiaritás és az arányosság elvére. Vannak más küldöttségek, amelyek aggodalmai inkább a jogbiztonság hiányával kapcsolatosak, illetve az esetleges pénzügyi eh, következményekkel, vonzatokkal. Ami a Dán elnökséget illeti, nos, a megelőző lengyel elnökség a kor alapján történő hátrányos megkülönböztetésre koncentrált, a bizottságok közösen döntöttek így, a tagállamoknak egy kérdőívet küldtek, amelyben megkérdezték őket, hogy mit lehetne tenni szerintük ez ügyben. Amikor átvettük a stafétabotot lengyel barátainktól, úgy döntöttünk, hogy folytatjuk az általuk megkezdett programot, azért, mert ez nagyon fontos összetevője a problémakörnek. Szeretnénk még az elnökség vége előtt előrelépni az ügyben, ugyanakkor nincsenek tehát alapvetően reálisak vagyunk ez ügyben, tehát az előrelépés lehetőségei azért korlátozottak, ahogy azt Dordea, Csobanu Dordea úr is említette. Romeva úr két kérdést tett fel a tanácsnak bevezetőjében. Az egyik az átláthatóság hiányával volt kapcsolatos. Az zárt ajtók mögött folyó tárgyalásokról beszélt, ki ellenzi, ki támogatja a javaslatot, nem akarjuk megnevezni ezeket a tagállamokat, csak virágnyelven beszélünk. Nos, az én személyes benyomásom az, hogy hat hónap hónaponként, fél évente megjelenik egy jelentés arról, hogy hogy állnak a dolgok, és nagyon is nyílt módon próbáltuk bevonni a folyamatba az érinteteket, az érdekelteket. Tehát a javaslattal kapcsolatos tárgyalások szerintem éppen, hogy nyíltan folynak. A Dán elnökség megpróbálja ezt a tendenciát fenntartani, folytatni, ha mennyire lehetséges. Az Európai Parlament mit tehet annak érdekében, Mit tett az Európai Parlament annak érdekében, hogy a padhelyzetet feloldja? Nos, amennyire csak lehet, próbáljanak nyomást gyakorolni eh, az intézményekre, és eh, olyan megoldásokat javasolni, amelyek mindenki számára elfogadhatóak lesznek, lehetnek. Még egyszer köszönöm, hogy itt lehetek és hozzászóltak. Köszönjük, mondja az elnök. Ez valóban rövid, összefogott, összeszedett volt, így még több idő maradt kérdésekre és válaszokra. Encio úr. Mulțumesc, domnule președinte. Ehm, evident că în ultima vreme asistăm la... Köszönöm elnök úr. Szerintem az világos, hogy az Európai Unióban a xenofóbia és a diszkrimináció elharapózóban van. Ez első sorban a szélső jobboldali politikai mozgalmaknak tudható be. A legutóbbi példája ennek eh, Hollandiában volt látható. A eh, Szabadságpárt honlapjával kapcsolatban láthatunk erre bizonyítékot, amely a közép-kelet-európai állampolgárokkal szembeni gyűlöletkeltésre volt alkalmas, és ez nem egy kiragadott egyszeri példa. A hátrányos megkülönböztetésre rengeteg, sajnos rengeteg példát találhatunk Európában, és meggyőződésem, hogy minden ilyen esetben van valami közös. Mégpedig a következő. A nemzeti szintű fellépés nem megfelelő, túlságosan gyengén reagálnak a tagállami szervek. A holland kormány példáját hozhatom itt példáként, amely semmiféle hivatalos reakcióban nem ítélte el ezt a bizonyos eh, gyűlöletkeltő honlapot. Főként figyelembe véve azt a tényt, hogy kormányzati partnerhez a párt, kérdésem a következő. Ön szerint, ha megszületik egyszer egy ilyen irányelv, hogy önök szerint, hogyha egyszer valóban sikerül elfogadni egy ilyen horizontális irányelvet, akkor vajon a nemzeti szerveknek ö, hogyan kell majd ezeket a jogokat biztosítani, Itt, itt is automatikusan pozitív ö, javulást, fejlődést ö, várnak. Hogyan ezzel az új irányelvvel felszerelkezve a nemzeti szervek már valóban határozottan fel tudnak lépni a diszkrimináció ellen. Második kérdésemet Csoban Udordeához intézem személyesen. Ismeri ön? Tudja olyan, hogy hogy állnak a dolgok? A Roma befogadási nemzeti stratégia hogyan áll, hiszen tudjuk, hogy a nemzeti kormányoknak már ki kellett volna dolgozniuk egy ilyet, egy roma integrációs programot. Ön szerint az Európai Bizottság mikor lesz abban a helyzetben, hogy átfogó jelentést készítsen arról, hogy a tagállamok milyen válaszokat, megoldásokat terveznek a roma kérdés megoldására. Köszönjük, Ensziu úr, mondja az elnök. Kreisz úr. Ja, ja, dank u voorzitter. Um, Er Köszönöm, elnök úr. Először is egy kérdésem lenne. Az átláthatóság szó elhangzott többször, és azt is hallottuk, hogy a tagállamok között van olyan, amely ellenzi az irányelv bevezetését. Nem világos, hogy mely tagállamok ellenzik. A Dán elnökség képviselője azt mondja, hogy átlátható, nyílt a folyamat, de azt nem tudjuk, hogy melyik tagállam blokkolja a folyamatot. Szerintem jó lenne, hogyha szépen felsorolná, ahogy a tanácsban mely tagállamok ellenzik az irányelv elfogadását. Illetve, hogy milyen indokokkal teszik ezt. Kisi aggódom amiatt, hogy megpróbáljuk leegyszerűsíteni az érveket. Az emberek azt mondják, hogy igen, persze szükség van erre az irányelvre, minden tagállamnak alkalmaznia kell majd teljes mértékben, de igazából valójában az eh, ellenzők érveit meg sem említjük. Túlságosan egyszerűen értelmezzük a diszkrimináció fogalmát, és eh, azt is, hogy a tagállamok diszkriminációmentes politikája pontosan hogyan néz ki. Egy fordulóponthoz érkeztünk, hangzott el, a PVV eh, honlapját, hollandiai honlapját is megemlítették, amelyről egyébként Strasbourgban a plenáris ülésen is napirendre került, és amelyről ott is vitáztunk. Ez igen, szerves részét képezi a vitának, érdemes lenne éppen ezért végig gondolni, hogy szükség van-e valóban erre, egy, erre az irányelvre. Szerintem a meghallgatás egész szempontjából jó lenne, hogyha az ellenzők érveit is meghallgatnánk, meg kellene vizsgálni, hogy milyen problémákat kell megoldani, például a szólásszabadság kérdése eh, is felmerül. Egy megszorító bevándorláspolitika eh, évrendszerét, politikai évrendszerét sem szabad kihagyni a vitából. Köszönöm. Köszönjük, Rész úr, mondja az elnök. Az első körben van még valakinek kérdése. Romeva úr is úgy látom, hogy szeretne ezen a ponton valamit mondani. Mike? Igen, elnök úr, csak nagyon röviden. A tanácshoz lenne egy kérdésem. Ahogy azt az Európai Bizottság nagybecsült képviselője említette, a tagállamok szakmai, technikai és egyes jogi fenntartásait sikerült megoldani. És egyértelmű politikai szendék van arra, hogy minden lehetséges problémát körbejárjunk a jogi jogszabályokban, illetve a végrehajtásban. Hogyha ezeket az érveket sikerül megoldani, akkor milyen érvei maradnak az irányelv javaslatot ellenző tagállamoknak? Elnök, szeretne valaki válaszolni a felvetett kérdésekre, akkor azt megteheti, még akkor is, hogyha személyesen nem hozzá intézték, de talán először kérdezze Láger asszonyhoz fordulok, hiszen hozzáérkezett a legtöbb kérdés. Nos, az első kérdés a kormányzatok diszkrimináció ellenes politikájára lesz-e kihatása ennek az irányelvnek. Ezzel kapcsolatban kicsit sem férhet hozzá, hogy lesz. E, nagyon fontos javaslat, ezért ilyen bonyolult és lassú folyamat ez, hiszen e, rengeteg e, vonatkozása van, amely bizony befolyásolja majd a nemzeti jogrendet is. Óriási hatással bírhat, hogyha egyszer végre sikerül elfogadni, és a gyakorlatba átültetni természetesen. Claysz úr felvetése átláthatóság nyíltságügyben egész nyitottak vagyunk, nem azt mondtam, hogy teljesen nyitottak. Mondtam, hogy vannak tagállamok, amelyek ellenzik a javaslatot a szubszidiaritás és arányosság elve miatt, illetve egyes jogi és pénzügyi eh, vonzatok következmények miatt. Ennyit tudok ezen a ponton elmondani. Amit eh, Romevai Rueda úr mondott, nem vagyok benne biztos, hogy a technikai vagy szakmai jellegű problémákat és mértékben sikerült megoldani. 2008 óta követem a dossziét, és a személyes benyomásom az, hogy vannak olyan technikai szakmai jellegű kérdések, amelyeket még meg kell oldani. Nem sikerült most már itt teljesen tiszta vizet önteni a pohárba, mindent megoldani, és most már csak jogi kérdések maradtak. Nem, azért itt még nem járunk vagy az Anya említette, amikor jól emlékszem, akkor Svédország és Spanyolország elnöksége során próbáltak ezzel a dosszéval valamit tenni, akkor más volt a dolgok állása, a környezet, a lendület azóta, mint hogyha a, a folyamat lelassult volna, a tagállamok sem tudják, hogy mit évők legyenek. Az én benyomásom tehát az, hogy amikor ezzel a javaslattal dolgozzunk, akkor a tagállamok sem tudják pontosan, hogy mennyire ássanak mélyre, hogy megoldásra jussanak egyes technikai szakmai kérdésekben. Tehát még egyszer mondom, szerintem ezen a téren még van bizony tennivaló, mielőtt eljutunk arra a pontra, hogy feltessük azt a kérdést, mi a politikai ellenérv miért nem akarják ezt a javaslatot elfogadni. Nem tudom, hogy ezzel sikerült-e tisztázni minden kérdést. Köszönjük. Az Európai Bizottság képviselőnek adom meg a szót. Röviden egyetértek a tanácselnökségi tagjával, amikor is azt mondja, hogy ez a jogalkotási javaslat, hogyha azt elfogadják, konkrét meg kiatással lesz majd a polgárok életére, tehát lesz haszna, és jobb jogi védelmet, védettséget ad majd a polgároknak. Amit Enzi úr mondott, arra röviden azt válaszolnám, hogy bizonyos dolgok, amelyekre utalt, igen, e, jogalkotási javaslat e, körébe tartoznak, de vannak más dolgok, amelyek azonban a 2007-ben elfogadott ö, kerethez tartoznak az idegengyűlöletről, a Lisszaboni szerződés működéséről szóló cikk értelmében. A, azok a ö, állásfogási keretek, amelyek nem a Lisszaboni szerződés hatája alá esnek, szintén a jövőben a jogalkotási folyamat részei lesznek, és szabálysértési eljárások során így kell eljárnunk ezen jogszabályok értelmében. Sokkal egyszerűbb ö, válaszolni a, arra, amit elmondtam a ö, tagállamok ö, e, e, ellentmondásos fellépésével kapcsolatosan, a szubszidiaritás elvével kapcsolatosan, a politikai párbeszéddel kapcsolatosan, amelyet ki kell alakítani a e témát illetően. A tanács ugye azt mondja, hogy bizonyos technikai aspektusokat még tisztázni kell, ez is rámutat arra, hogy mennyire fontos a az a folyamat, amely elindult már a múltban, és most a különböző elemekről kell beszélni, most elérkezett az idő erre. Köszönöm szépen, mondja az elnök, azt hiszem, hogy nincs más kommentár, akkor el is folytathatjuk is, és elkezdjük az első szekció ülést. a panelisták következnek. Az egyenlősége és megkülönböztetésmentességre vonatkozó jogszabályok jelenlegi hatája és korlátai a téma, az EU alapjogi kartája, az uniós irányelvek és a vonatkozó ítélkezési gyakorlat amelyet az Európai Bíróság alakított ki. Most pedig megnézzük, hogy a helyzet. Mi is a különböző területeken a jogszabályok jelenleg hatája, a korlátai, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 19. cikkében felsorolt pontokról lesz szó. Azt szeretném elmondani, hogy Olivier de Sütter úr a Löveni Egyetem részéről nem nincs itt, nem tudott eljönni, úgyhogy három panelistánk van. Az első Ioannis Dimitra Kapulos úr, Tehát Ioannis Dimitra Kopulusz úr, elnézést kér az elnök, hogy nem jól ejti a nevét az előadónak. Az alapjogi ügynökségtől az egyenlőség és polgárjog osztának vezetője. Itt van velünk Izabel Sopánasszony, a megkülönböztetésmentesség területével foglalkozó jogi szakértők európai hálózatát képviseli, és Pierre Bossan úr a szociális platform igazgatója. Három panelista tehát. A következő majdnem egy órában fognak felszólalni 10 óra 40-ig, aztán 10 óra 40-től 11 óra 10-ig kérdések és válaszok következnek. Egy második forduló lesz, tehát elkezdjük tehát a munkánkat. Az első előadónk Ioannis Dimitra Kopulos úr az alapjogi ügynökségtől. Önnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen meghívták a alapjogi ügynökség képviselőjét, hogy eljöjjön erre a meghallgatásra, és hozzájárul ez a nagyon fontos témához. Az Európai Uniónak számos jogi eszköze van amely az egyenlő bánásmóddal foglalkozik, és megfelelő jogi védettséget nyújt a megkülönböztetés ellen. Azonban a különböző létező jogszabályok nem megfelelő módon nyújtanak védettséget. Tudjuk, hogy hány ilyen jogszabály létezik, a fai egyenlőségű szóló irányelv, a foglalkoztatási egyenlőségről szóló irányelv, a nemek egyenlőségről szóló irányelv. Ezek az irányelvek tehát nem a megfelelő szintű védettséget nyújtják a megkülönböztetés ellen. Az alapjogi ügynökség számos bizonyítékot gyűjtött össze a megkülönböztetés témájában. Ha megengedik, akkor röviden három témáról szeretnék beszélni. A szexuális irányultság, a folyatékosság és a kor témáját szeretném megemlíteni. 2009-ben az ügynökség az Európai Parlament egy kérelmére válaszolt, és egy jelentést készített el a szexuális irányultság, a, nemze, a nemek közötti problémákkal kapcsolatos megkülönböztetések terén. Azt is látjuk, hogy Dániában 2009-ben volt egy tanulmány, amely arról szól, hogy a leszbikusok és homoszexuális személyek között hányan követtek el öngyilkosságot. 11 százalékos volt a megkísérelt öngyilkosságok száma, és ez duplája, mint az a, általában a lakosság többi területén. Azt is látjuk, hogy a 2009-es Stonewall jelentés arról szól, hogy homofób zaklatás szenvednek el a brit iskolákban a személyek 90%-a itt azok, akik tehát leszbikusok és homoszexuálisak. Finországban 2014-ben volt egy tanulmány, a szexuális és nemi kisebbségről, és itt is azt látjuk, hogy folyamatosan zaklatják azokat, akiknek a szexuális irányultsága más. Mindez természetesen hozzá járul ahhoz is, hogy a megkülönböztetés a szexuális irányultság miatt növekszik, viszont egyre, keve, egyre kevesebb a panasz ezzel kapcsolatosan. Számos tagállam elfogadta már azt, elismerte azt, hogy szükség van egy átfogó védettségre a megkülönböztetés ellen, és számos tagállamban javult is a helyzet az egyenlő bánásmód terén. Van egy másik területe a megkülönböztetésnek, ez pedig a folyatékosság. Az Európai Bizottságnak van egy hálózata, amely az Európai Fogyatékossági Szakértők Hálózata, és amely foglalkozik a témával, a megkülönböztetéssel eh, a fogyatos, fogyatékosság eh, alapján az EU-ban. 2011-ben ez a hálózat egy jelentést adott ki egy a, a, a fiatal fogyatékosok Európában témájában, és azt látjuk, hogy az Egyesült Királyságban a fogyatékos fiataloknak csak a 15 százaléka kapott megfelelő bánásmódot, ellátást. Ausztriában a fogyatékosak számára sok esetben nem teszik lehetővé a felső oktatást, vagy sok esetben olyan vizsgákat kell tenniük, amelyek nem teszik lehetővé számukra a továbbtanulást. Látjuk tehát azt, hogy például a hogy Bulgáriában 2010-es ombudsmani jelentés rámutatott arra, hogy a hozzáférhetőség mind fizikai, mind pedig administratív szempontból nincs biztosítva a kórházakban, a különböző szociális intézményekben, idősek otthonában a megfelelő jogvédettséget kell biztosítani a gyermekek számára is. A, azt is látjuk, hogy sok esetben például fogyatékosokat nem engednek be szórakozó helyekre. Például egy ilyen példa volt az, hogy egy fiatal nőt nem engedtek be tolószékben egy éjszakai szórakozó helyre látjuk azt is, hogy mennyire fontos a jogszabályokat és az adott irányelveket megfelelő módon végrehajtani a fogyatékosok számára is. Spanyolország eh, például 2011. augusztusában egy új jogszabályt fogadott el, amely foglalkozik például a közlekedéshez való hozzáféréssel, az információs társadalommal, a civil védelemmel. Szlovéniában szintén elfogadtak egy jogszabályt 2010 végén, amely betiltja a diszkriminációt a fogyatékosság alapján, és ez a jogszabály a meg, diszkriminációt tiltja a jog, javakhoz és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén is a svéd integrációs és nemek egyenlőségével foglalkozó minisztérium kiadott egy memorandumot 2012. júliusában amely tiltja a megkülönböztetést, a diszkriminációt minden fogyatékos személy ellen, és lehetővé kell tenni számukra a különböző szolgáltatásokhoz, javakhoz való hozzáférést, az orvosi és az egészségügyi szolgáltatást és a szociális szolgáltatásokat. Tehát a, mindaz, ami a megkülönböztetést illeti, a különböző területeken, ezek eh, elfogadhatatlanok, és 2011-ben eh, a, eh, az egészségügyi világszervezet is foglalkozott ezzel a témával, beleértve a tagállamokat. Körülbelül 4 millió ember szenved megkülönböztetéstől, diszkriminációtól, a kor szintén az egyik legfontosabb eleme a megkülönböztetésnek Európában. Az Egyesült Királyságban 44 százaléka az embereknek úgy gondolja, hogy az időskori diszkrimináció nagyon fontos probléma. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy a diszkrimináció egyik fontos eleméről is beszéljek, ez pedig a szexuális irányultsági alapú megkülönböztetés. A jog nem igazán ismeri fel még ezt a problémát, sőt van olyan terület, ahol ugye több irányú a megkülönböztetés, és igenis a több irányú megkülönböztetéssel foglalkozni kell összehasonlító munkára van szükség. Az ügynökség további bizonyítékokkal rendelkezik az etnikai származásuk, például roma nők megkülönböztetésével kapcsolatosan, például az egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférésük nem biztosított, és így tovább. Köszönöm szépen, köszönöm a figyelmet, köszönöm szépen és időben be is fejeztem, nagyon szépen köszönöm, most pedig átérünk Isabel Chopin asszonyra, a következő 10 percben ők kap szót a megkülönböztetésmentesség területével foglalkozó jogi szakértők európai hálózatta képviseletében. Köszönöm. Arra kértek, hogy a két jelenlegi antidiszkriminációs irányelv beültetését tekintsem át. Az optimizmus hangján szeretném kezdeni mondandómat, és vissza szeretnék tekinteni a múltba. A 90-es évek elején volt egy kezdeményezés, az úgynevezett Starting Line kezdeményezés, amely egy antidiszkriminációs záradékot irányzott elő jogszabályokban. Ezt támogatta, a civil társadalom kezdeményezése volt, ez ezt támogatta a parlament és jól együttműködtünk a bizottsággal. Azért mondom itt, mert itt a parlament, a bizottság és a civil társadalom van jelen, és már a 90-es évek elején is sikeresek voltunk ebben. Amikor elkezdtünk erről beszélni, senki nem hitt volna abban, hogy ebből valóság válhat. Ahogyan Csiben úr mondta, a nyomást nem csak az európai, a tanácsra, hanem az egyes tagállamokra tagállami kormányokra is gyakorolni kell, mind a civil társadalmi szervezeteknek, mind a nemzeti és az európai parlamenti képviselőknek ez a feladata. Van azért itt egy kis pessimista hangütés is. 2000-ben mintha meg lett volna a politikai szándék, most pedig mintha nem lenne meg. De ezt a lendületet újra megteremthetjük. 2000-ben, mint tudják, a két antidiszkriminációs irányelvet elfogadták, ennek a hatáját ismerjük. 2002-ben a bizottság a független szakértők hálózatának felállításáról döntött, és első feladata az volt, hogy a két antidiszkriminációs irányelv beültetését kövesse nyomon, és erről tájékoztassa a bizottságot az alapján, hogy arról, hogy szükséges-e szerződésszegési eljárást indítani valamely tagállam ellen, azért, mert a jogszabályokat nem ültették át, vagy pedig nem helyesen ültették át. Összességében tehát arról szeretnék, a, erről az összehasonlító elemzésről szeretnék beszélni, melyet a hálózatunk képített. Természetesen különböző tematikus jelentéseket is készítünk, amelyek a két antidiszkriminációs irányelv átültetését tekintik át. Hogyan ültették tehát át a tagállamok ezeket az irányelveket? Különböző módon tették ezt, Egyrészt a diszkriminációt tiltó törvények elfogadásával, amelyek az irányelv megfogalmazásait néha szó szerint vették át. Néha a kiterjedtebb hatályúak ezek a nemzeti diszkrimináció ellenes törvények, mint az irányelv, és vannak több diszkriminációt tiltó, illetve egyes diszkriminációs fajtákat tiltó jogszabályok, speciális meglévő jogszabályokat kiegészítő jogszabályokkal, illetve öm, különböző specifikus foglalkoztat a, a munkatörvénykönyvének specifikus módosításaival, lát, illetve a büntető törvénykönyve és a munkaügyi jogszabályok módosításával. Vannak olyan tagállamok, ahol a polgári jog, illetve munkajog területén alkalmazták, illetve jelenítették meg az irányelv célkitűzéseit. A legtöbb tagállam ugyanakkor mégiscsak egy egységes antidiszkriminációs jogszabályt fogadott el. Ez tűnik a legjobb gyakorlatnak, hiszen így meg, megelőzhető, hogy más-más megfogalmazások működjenek az egyes tagállamokban. Több mint tíz éves történetre tekinthetünk vissza, és minthogy vannak országok, például az Egyesült Királyság és Hollandia, amelyek nagy múltra tekinthetnek vissza a diszkrimináció tilalmát előirányzó jogszabályokban. Például a Single Equality Act-et az Egyesült Királyság fogadta el, amely minden diszkrimináció tilalmát szabályozó jogszabályt egységesített, és Hollandiában egy az elkülönített törvényeket egységesítő nagy törvénykönyv kidolgozásán dolgoznak. Milyen területekre terjed ki a hatály? illetve milyen alapokon nyugszik a jogszabály. A irányelv nem fogalmaz meg ilyen alapot, és a tagállamok sem fogalmaztak meg, tehát nem koncentrálták a diszkrimináció tilalmát és egy széles lista mellett döntenek. Vannak olyan taxatív listák, amelyek 20 diszkriminációs tényállást fogalmaznak meg, de a legtöbb tagállam már eleve úgy döntött, hogy nem csak a foglalkoztatásra terjeszték ki a diszkrimináció télámat, a, jog, a tagállamok legnagyobb többsége a mind a vallásra, meggyőződésre, fogyatékosságra, életkor és szexuális irányoltságra való tekintet nélküli eh, diszkriminációt eh, tiltja, eh, de nem csak a foglalkoztatás területén. És éppen ezért nagyon fontos látni, hogy mi történik az egyes tagállamokban, hiszen a, a faj szerinti megkülönböztetés tilalma eleve messzebb mutat, mint a foglalkoztatás vagy a munkavilágának területe. Nem akarnék a faj szerinti megkülönböztetés kérdéséről beszélni kizárólag, de a faj, a vallás vagy az etnikai származás megkülönböztetése az anyagi jogban nagyon problematikus, ezért nehéz a megkülönböztetés meghatározni. Például az antiszemitizmust egyes országokban faj szerinti, más országokban a vallási ö, diszkriminációt tiltó jogszabályok ö, szabályozzák, illetve tiltják. Ez pedig azt jelenti, hogy ez a, a tagállam szerint más-más védelmet biztosítanak az, orsz- az állampolgároknak. A vallás vagy a meggyőződés között nincsen nagy különbség, bár leginkább a foglalkoztatási egyenlőségi irányelv alkalmazása vet fel kérdéseket, amelyek speciális foglalkoztatási feltételeket irányoznak elő olyan e, személyek számára, vagy szervezetek számára, amelyek e, vallásuk vagy meggyőződésük szerint szerveződnek, illetve a szexuális irányultságra való megkülönböztetés tilalmát is megfogalmazzák. Végezetül pedig az esetjogban különbséget kell tenni azon a, vis, a öltözködésre vonatkozó szabályok, illetve a vallási szimbólumok alkalmazása tekintetében, és ez valóban az irányelv egyik kulcs eleme, és ez nem csak a foglalkoztatás világára terjed ki. A fogyatékosságról hallottunk, hallottuk, hogy az EU ratifikálta az ENSZ egyezményét, idevágó egyezményét, és az Európai Bíróság esetjoga definiálja a fogyatékosságot, a legtöbb ö, tagállami jogszabály nem definiálja a fogyatékosságot, és hogyha igen, akkor ezek sokkal inkább a szociális ö, jogszabályokból, és nem annyira az antidiskriminatív jogszabályokból erednek. A fogyatékosság területén van egy speciális kérdés, a bizottság kérdése említette, ez a reasonable accommodation, tehát a, az elfogadható lakhatáshoz való jog azt tapasztaljuk, hogy ezt a szempontot kiterjesztették a diszkrimináció más okkorai alapjaira is, például a vallási diszkriminációra, például a tisztességes lakhatáshoz való jog, a ramadán tekintetében vett fel további kérdéseket, illetve egy vallási ünnepek tekintetében. A szexuális orientáció nagyon nagy kihívást jelentett, illetve az ez alapjáni öm, megkülönböztetés nagy kihívást jelentett, nagy viták voltak, és ennek megfelelően nagyon kevés ország definiálta átültető jogszabályában ezeket a különbségeket, és leginkább a foglalkoztatás területére kiterjedő szabályokat alkalmaztak. Egy további problematikus szabály terület, például a homoszexuális párok számára a szociális juttatások biztos, biztosítása. Az életkor. Ez majdnem minden átültető jogszabályban szerepel, ugyanakkor a legtöbb tagállamban nem létezett ilyen koralapjáni megkülönböztetési diszkrimináció tilalom, Éppen ezért fontos ezt a szempontot is nyomon követni, és a nemzeti bíróságok idevágó ítelkezési gyakorlatát is nyomon kell követni. 15 előzetes döntéshozatali eljárásra vonatkozó megkeresés érkezett az Európai Bírósághoz, és ebből kilenc a kor alapján való diszkriminációra vonatkozott. A több, több okból való diszkrimináció egy új jelenség az Európai Unióban, illetve az átültető jogszabályokban. Fontos tehát, hogy a jogszabályok a multiple discrimination vagy a több síkú, több alapú diszkriminációt szó szerint említsék. Végezetül pedig a vélelmezett diszkrimináció kérdését is tisztázni kell, hiszen a bizottság szándéka az eredeti e, irányelvben az volt, hogy erre is kiterjedjen, de ez a szövegben nem nincs, nem szerepel expressis verbis, éppen ezért az átültető jogszabályok közül csak pár ö, eh, definiálja ezt. Sem a személyes, sem az anyagi hatályról nem akarok beszélni, erről beszéltem, és Röviden az átültetési hiányosságokról szeretnék szólni. Foglalkoztatás területén például az önfoglalkoztaták tók területén jelentkeznek szabályozási hiányok, és sok jogszabály szerződésszegési eljárás erre hivatkozik. A szociális védelem területén a szociális szolgáltatások és a társadalmi biztosítási szabályokat is érintik ezek az antidiszkriminációs szabályok, és a egyéb diszkriminációnál a etnikai kisebbséghez, vagy pedig fogyaték elő gyermekek elleni diszkrimináció jelentkezik nagyon gyakran. A szolgáltatásokhoz és javakhoz való hozzáférés itt főleg a nemek közötti egyenlőségi irányelv szabályozza, és felmerül a kérdés, hogy ez a szabály kizárólag csak a közszférában hozzáférhető árukra és szolgáltatásokra vonatkozik, e vagy a magánterületen hozzáférhetőkhöz. A koncepciók 24 27 tagállamból a direkt diszkrimináció koncepcióját vette át, 20 tagállam a zaklatás tényállását is átvette, ahogyan egyébként ezt az irányelv is megtette, az indirekt diszkrimináció a legtöbb tagállam átültető jogszabályában szerepel. A kivételekről is szólok, és sok kivétel van, két pozitív öm, akcióról, vagy pozitív diszkriminációról is öm, beszélhetünk. Azt mondhatjuk, hogy a legtöbb tagállam átvette a pozitív diszkrimináció vagy a pozitív action intézkedéseit. A két ok, amely a pozitív diszkriminációt kiválthatja a faji hovatartozás vagy a fogyatékkal való lét és a foglalkoztatás és az oktatás területére terjedez ki. A családi juttatásokról is szólni kell. A két irányelv alkalmazása egy olyan időszakban történt, amikor egyre több tagállam engedélyezte, az bejegyzett élettársi viszonyt, vagy akár a házastársi viszony létrehozását a homoszexuális partnerek között, bár erre vonatkozólag egy európai bírósági ítélet is van. A valóság továbbra is az, hogy a sok tagállam a munkára vonatkozó szociális juttatásokat csak a házastársaknak juttatja. Azért tehát, hogy működjön a jogi és adminisztratív eljárás megfelelő, hozzá, megfelelő hozzáférést kell biztosítani az igazságszolgáltatáshoz, hiszen máskülönben csak írott malaszt marad a jogszabály. A legtöbb tagállamban léteznek a igazságszolgáltatás és adminisztratív eljárások, mi több mediációs, konciliációs rendszerek is működnek. Nagyon fontosak ugyanakkor a meglévő és állandó jogi intézmények, az egyes tagállamok saját jogkörükben dönthettek arról, hogy a jogi segítségnyújtást milyen intézményi formában akarják terelni, tehát az egyes tagállamokban nagy különbségek mutatkoznak e tekintetben. Nagyon gyakran másodlagos jogszabályok, tehát nem átültető jogszabályok fogalmaznak arról, hogy milyen szervezetek támogassák a diszkrimináció áldozataivá vált személyeket, vagy pedig egy olyan minisztérium által felállított lista szabályozza a szervezeteket, amelyeknek az összeállításáról senki nem tud semmit. A bizonyítási teher tekintetében sok tagállam még mindig nem felelt meg az irányelv előírásainak, a viktimizáció sok tagállamban működik továbbra is, a védelem kizárólag ezekben a tagállamokban kizárólag a munkavilágára vonatkozik, de a viktimizáció a munkavilágán kívül még működik. Valamint a szankciók és a jogorvoslat lehetőségei, a irányelv azt mondja, hogy az jogorvoslatnak, illetve a szankcióknak arányosnak és hatásosnak kell lenniük, de óriási különbségek vannak az diszkriminációs ügy az Egyesült Királyságban több ezer fontba kerülhet, Más tagállamokban lehet, hogy sokkal kisebb összeg lehet. Ezen felül pedig az antidiszkriminációs területen az eseti jogok, az esetek száma viszonylag alacsony, nagyon komplex az antidiszkriminatív jogszabályok területe, ez elriasztja a felpereseket, az áldozatok pedig gyakran úgy érzik, hogy nem rendelkeznek megfelelő támogatással, vagy a mm, jogvita számukra nézve pozitív kimenetel esélytelen, és ezért nem is emelnek, indítanak keresetet. A fajok közötti egyenlőségi irányelv tekintetében azt láttuk, hogy csak öt állam korlátozta a quality body, tehát a minőségi testület hatáját, a többi pedig a foglalkoztatási irányelvben megfogalmazott jogesetekre és jogterületekre szabályozta a határ szervezet működését. Meg kell említenünk azt is, hogy ezeknek a szervezeteknek, hatóságoknak a függetlenségét a jogszabály bár nem írja elő, de ugyanakkor haté munkája, hatékonysága jelentősen függ a költségvetési helyzetétől, és sok tagállamban bizony csökkentették a költségvetésüket. A feladataik közé tartozik, hogy a civil társadalma, társadalma való párbeszédet támogassák, az antidiszkriminációs jogszabályok társadalomban való beültetését és eh, megerősödését támogassák, és ehhez persze pénzre van szükség összességében. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a legtöbb tagállam a foglalkozta a munkavilágának kívül is, kívüli eh, diszkrimináció tilalmát eh, szabályozza, de általában csak a fai eh, tekintet, fai alapon való diszkrimináció tilalmát, ugyanakkor vannak diskrepanciák és hiányosságok az átültető jogszabályok között, nem sorolom ezeket fel, hiszen a parpontos előadásomat megkapják. Azt kell megakadályoznunk, hogy az egyes tagállamokban az egyes emberek más-más védelem szintben rendelkezzenek. A 90-es évek elején úgy gondoltuk, hogy a szabad mozgást akadályozza a más-más szintű védelem az Európai Unión belül, és ez továbbra is így van. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a nagy és mérható áttekintést, nagyon pontos áttekintést, amely az Európai Jogi Szakértők Hálózatának szempontjai alapján tekintett át a helyzetet, és most pedig Pierre Bosson, a szociális platform igazgatója kapja meg 10 percre a szót. My name is Pierre. Köszönöm. A szociális platform igazgatója vagyok, amely a legnagyobb európai eh, hálózata a szociális ügyekben aktív civil szervezeteknek, és eh, a padhelyzet feloldására törekszünk ezen irányelv ügyében. Az emberek azt várják, hogy a jogaikat gyakornak a gyakorlatban is szerezzünk érvényt. Szeretném tudni, hogy mi folyik a tanácsban. A legfontosabb szám, tehát koherencia. Koherencia a realitással, hiszen nap in nap elszenvedik a hátrányos megkülönböztetést az emberek. Minden hatodik európai szenved hátrányos megkülönböztetésben. 200-an vannak itt ma ebben a teremben, azt elosztjuk 6-tal, mondjuk ez a rész itt, eh, ahol a tagállami képviselők ülnek, ők lesznek egy csoport. És most elmondom, hogy miért nem lenne szabad itt lenniük ma ebben a teremben. Először is biztos vagyok benne, hogyha a módban hátrányos megkülönböztetést szemetek volna, akkor nem végezt, nem tudtak volna diplomát szerezni arról a jó egyetemről, amelynek a munkájukat köszönhetik. A bankok sem adnának önöknek pénzt vagy kölcsönt itt Brüsszelben, azt, és ezután kellene rohangálni ők, ezért nem tudnának ma itt lenni. Csörögne az iPhone-ja vagy a Blackberry-je, mert az iskolából hívná őket az igazgató, hogy 16 éves kisfiúkat vagy kislányokat zaklatják azért, mert kiderült, hogy a kislányok a lányokat szereti, nem a fiúkat. Vagy lehet, hogy elege van abból, hogy a barátjánál kell kempingezni a nappaliban, mert egyszerűen senki nem hajlandó önnek kiadni a lakását bérletbe. Ezért nem lennének önök itt. Mégis itt vannak. És ezért várjuk mi azt már négy éve, hogy elfogadják ezt az irányelvet. Jogorvoslatot eh, várnak az emberek, egyik napról a másikra nem lesz esélyegyenlőség, eh, ezért van szükség egy olyan jogi keretre, amely a jogorvoslat lehetőségét biztosítja, a jogszabály kimondja, hogy ez elfogadhatatlan, eh, hátrányos megkülönböztetés szenvedett, szenvedtem, és ezért jogorvoslatot kérek civil szervezetek hisznek az esélyegyenlőségben, hisznek abban, hogy mindenkinek ugyanolyan jogok járnak. Ez az alapvetés. Ugyanakkor, ahogy Raúl is mondta, politikai szándékra van szükség a tanácsban, ezt be kell látnunk. Először is, kinek a politikai szándékáról beszélünk? A szociális civil szervezetek támogatják ezt az irányelvet, a bizottság is, az Európai Parlament is, a szakszervezetek is, az európai eh, polgárok is, legalábbis a közleménykutatások alapján eh, támogatják, és a tagállamok egy jelentős része is támogatja. Harmadik üzenet. Koherencia a tanácspolitikai céljaival. 2000-ben, amikor a fai esélyegyenlőség irányelvet elfogadták, akkor azt mondták, hogy az osztrák helyzet miatt volt erre szükség. Rendben is. De a Lisszaboni stratégia a munkanélküliség fontos, az embereknek munkát kell szerezni, rendben. Ha az esélyegyenlőségnek most mi a célja? A munkához jutás, vagy maga az esélyegyenlőség? Legyen, legyünk akkor koherensek. Magyarázzák el nekem, hogy hogy lehet az, hogy egy fiatal, aki fogyatékkal él, nem járhatott iskolába, aki nem tud felszállni a buszra munkába mellett, nem tud felszállni a vonatra, mondják meg, hogyan fog munkához jutni egy ilyen fogyatékkal élő. Legyünk koherensek, hogyha egy ilyen jó új jogszabályt elfogadunk, akkor a szolgáltatásokhoz való hozzáférést is biztosítani kell, enélkül ugyanis nem tudnak munkát vállalni majd. Következő üzenet. Koherenciára van szükség a, a és foglalkoztatási stratégiával, amely célral én nem feltétlenül értek egyet, de beszélhetünk erről az iskolából kimaradók arányát csökkenteni akarják. A szegénység elleni harcot komolyan gondolják, a foglalkoztatást komolyan gondolják. Hogyha az esélyegyenlőséget tűzik ki első számú célként, akkor ezeket a célokat is egyben meg lehet oldani. Hadd hozzak egy példát. Egy konkrét példát, mert a tanács mindig konkrét példákat kér, nem csak a célokat, értékeket emlegetnek, hanem a konkrétumokat. Franciaország felsőoktatásról ismerem hazámat, a külvárosokban élőket, ha felsőoktatásba csatornázzuk különböző programokon keresztül, akkor mi történik? Akkor már nem a külvárosban ülnek, ahol nagy a szegénység, hozzáférnek ehhez a felsőoktatáshoz, amelyhez korábban nem, amely új munkahelyeket nyit meg számukra, tehát, ha az esélyegyenlőséget biztosítjuk, akkor megvan a válasz is. A szegénységre is, e, és a foglalkoztatásra is. Ezért mondom, hogy koherenciára van szükség a tanácsban. Ma reggel hallottuk, ezt tehezen értjük, koherencia a korábbi jogszabályokkal. Amikor a tanácsról ugyanis azt halljuk, hogy kompetencia kérdése felmerül, a szubszidiaritás kérdése, az arányosság kérdése, akkor magyarázzák meg nekünk, hogy hogyan lehet az, hogy 2000-ben elfogadhatták ezt a fajies egyenlőség irányelvet, a 2010-es Lisszaboni szerződés javítja az unió kompetenciát, és aztán egyszer csak hirtelen már az új irányelvre kiterjedő kompetenciával problémák vannak. Ahol azt Raúl Romeo Irueda mondta ma reggel, ez érthetetlen. Költségekkel kapcsolatban, majd kollégám beszél erről bővebben, egy kérdésem van csak. Néha arról eh, azon is el kell gondolkodnunk, hogy eh, mibe kerül az, hogyha nem eh, ruházunk be az esélyegyenlőségbe. A francia felsőoktatás példáját hoztam, 1000 euró per diák befektetéssel rengeteg pénzt lehet megtakarítani, később munkanélküli támogatásban és egyéb szociális támogatásban. Jó lenne, hogyha a tanács is végig gondolná ezt. Néha többe kerül nem befektetni pénzeket. Koherenciára van szükség a demokratikus folyamattal is. Egyes szervezetek és a szociális civil szervezetek ugyanezt mondják. Nothing about us, without us. Ne döntsenek rólunk, nélkülünk együtt működünk, együtt dolgozunk a bizottsággal, a parlamenttel, a szakszervezetekkel, van egy közös nyilatkozatunk az irányelv elfogadásáról. Miért olyan nehéz leülni a tárgyalóasztalhoz az Európai Tanács képviselőivel, az, a tanács képviselőivel, most leülni, megbeszélni, hogy mik a kérdések, mik a problémák, mik az aggodalmak, mik a nehézségek. Nem akarunk részt venni a tárgyalásokban, csak szeretnénk tudni, hogy mik a problémáik, hogy ezekre esetleg válaszokkal szolgáljunk. Ezért lenne szükség nagyobb nyitottságra, átláthatóságra, hogy lássuk, hogy mi okoz nehézséget a tagállamoknak, miért nem tudják elfogadni az irányelvet. Végezetül, amiben már egy kicsit elegünk van, az, az a következő. A, a szociális civil szervezetek tudják, hogy esélyegyenlőség nem jön el egyik napról a másikra ezzel az irányelvel. Ez egy minimális elvárás, egy elengedhetetlen előfeltétele annak, hogy a társadalomban legyenek szabályok arról, hogy mi elfogadható és mi elfogadhatatlan. Miért tűnik ez úgy, hogy a tanács számára ez a legtöbb, amit tehet, míg számunkra ez a legkevesebb, amit meg kell tennünk? Szükségünk van erre az irányelvre, ez nem fogja Európát megváltoztatni egyik napról a másikra. Jó lenne, hogyha a politikai szándékot kialakítanák, és mondják meg, miért ellenzik ezt az irányelvet. Köszönjük, Bosszom úr. Most pedig kérdések, válaszok kell, hogy következzenek. Elsőként a képviselőknek adom meg, a képviselő kollégáimnak adom meg a szót, hogyha valóban van kérdésük. It's being raised because I see yes. Kérem a kezeket magasra. Lunacek asszony, már fel is jegyeztük a nevét. A tanács és a bizottság kapott pár kérdést a hozzászólóktól is, talán nők is szeretnének a felvetésekre, de elsőként képviselők az előadó. Elsőként, tehát csak asszony parancsolja. Köszönöm szépen mindenkinek ezt a nagyon jó előadásokkal, ezeket a nagyon jó előadásokat. Azt hiszem, hogy most már igen, nem várhatunk tovább, már nagyon régen vitázunk e irányelvről. Bosszon úr, most beszélt a, arról, hogy mi az ára mindennek, a, a költségekről. Tehát mi az ára annak, ha nem hajtjuk végre ezt az irányelvet? Elnézést kérek, az elején nem voltam itt, és nem igazán tudom, hogy megemlítették-e azokat a tagállamokat, amelyek nem akarják követni ezt a folyamatot. Tudom, hogy Németország, Ausztria is érintve van. Westerwelle úr Kölnben két évvel ezelőtt ö, részt vett a leszbikusok és a homoszexuálisok felvonulásán. Én is ott voltam akkor, és, és akkor beszéltem is vele, és feltettem a kérdést, hogy miért nem akarják végrehajtani a az irányelvet, amikor ő, ő is nyilvánvalóan és nyíltan vállalja homoszexualitását. Tehát ez egy, csak egy kis anekdóta. Tehát, ha én jól tudom, akkor Németországban az nagy nagy az ára az irányelv végrehajtásának. Önök megemlítették a felsőoktatás kérdését is, de van-e valamilyen tanulmány arról, hogy mi az ára annak, ha nem hajtják végre ezt az irányelvet? Yeah. És néhány tagállam azért panaszkodik, hogy nagyon sokba kerül végrehajtani az irányelvet, de azt hiszem, hogy nagyon nagy az ára annak is, ha ezt nem tesszük meg. Ugye hallottuk az öngyilkosságokról, és sok más problémáról, aminek szint, amiknek szintén nagy ára van. Köszönöm. Gönc asszony. Köszönöm szépen. Teljes mértékben egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy szükség van erre az irányelvre. Nagyon érdekes volt hallani az, hogy hogyan is ültetik át az egyes tagállamokban a jogszabályokat. De Európában nem csak azt látjuk, hogy a végrehajtás szintjén van hiány, hiányosság, hanem úgy látjuk, hogy bizonyos országokban inkább meghátráltak a végrehajtás szintjén. Az is nagyon érdekes hallani önöktől, Dimitro Kopolusz úrtól, hogy azok, akik megkülönböztetés, diszkriminációt szenvednek el, egész egyszerűen nem fordulnak a hatóságokhoz. Fontos a quality bodies, a minőségi testületek szerepe is a politikai szereplőkkel való kapcsolat, amelyek, akik nem lépnek fel mindig a megkülönböztetés ellen. Szeretnék többet hallani arról, hogy hogyan is látják a helyzetet Európában. Ugye szó volt arról, hogy a politikai klíma is nagyon fontos, a hangulat, akkor, amikor elfogadták ezt az irányelvet. Most mi a, milyen a politikai hangulat Európában, és mit lehetne tenni annak érdekében, hogy javítsunk a helyzeten. Köszönöm szépen. No other... A jelentést tevőt hallgassuk most meg, Romeva urat, hogyha más kérdés nincs. Két kérdésem lenne. Hallottuk világosan hogy milyen bizonyítékok vannak. Persze nagyon sok van, de itt összefoglalva hallottunk bizonyos bizonyítékokról, és mindez arra mutat rá, hogy uh, if we have already this, uh, de azt is látjuk, hogy hogy sok esetben, sok helyen a helyzet rosszabbodott. Ezek is bizonyítékok. Aztán ami a nemzeti jogszabályokkal való kompatibilitást illeti, látjuk azt, hogy azok, akik ellenzik azt, hogy egy európai szintű szabály létezzen, azt sok esetben azért teszik, mert egyes tagállamokban már léteznek jogszabályok e témában és nem akarnak egy európai szintű jogszabálynak megfelelni. Azt is szeretném tudni, hogy ezt hogyan is lehet tekinteni? Tehát a, mm, ellentmondanak-e a szerződéseknek az ENSZ ö, mm, konvenciójának például a fogyatékosokról, tehát, hogyha nem hajtják végre ezeket a jogszabályokat, az ellentmond-e az európai jognak, mint, mint olyan. E, ezzel kapcsolatosan is szeretném a véleményüket hallani. Aztán, amiről Urikem most beszélt, elfogadom, hogy politikai szempontból nem igazán szeretem, szeretek a költségek, az árról beszélni, ugye? Akkor, amikor alapjogokról beszélünk. Én úgy gondolom, hogy az alapjogokat ártól, költségektől függetlenül kell mindenképpen megvalósítani, de hogy akkor, amikor ezt az érvelést halljuk, akkor ugye a kérdés az, hogy, hogy akkor minden költségről kell beszélni, ahogy Lunacek kollega nő is mondta, és jó lenne, hogyha a Libe Bizottság egy tanulmány dolgozna ki erről, de azt hiszem, hogy most már egy kicsit eleg, elegünk van a költségekkel kapcsolatos érvelésekből. Jó, hát akkor minden típusú költségről beszélni kell, az annak az áráról is, hogyha nem hajtjuk végre a jogszabályokat, az irányelvet de csak is a, az árról, a költségekről beszélni, például a reasonable accommodation terén, azt hiszem, hogy ebből már ele, e, elegünk van, és nem igazán szolgálja magának a jogszabálynak a, az érdek, rendelkezéseit. Nem tudom, hogy Lunacek kolléganő is azt mondta, hogy hogyan lehet tehát e, e, megközelíteni ezt a témát e, ilyen szempontból is. Most pedig talán a bizottság és a tanács szeretne reagálni az elhangzottakra, amelyeket itt a panelisták elmondtak. Nincs, nincs semmiféle kommentárjuk, hozzáfűzni valójuk az elhangzottakhoz. A státuszkóval kapcsolatosan, a kezdeményezéssel kapcsolatosan, a egyes tagállamok felépése, magatartásával kapcsolatosan. Bosszant úr, akkor röviden, akkor azzal kapcsolatosan, amit Lunacek képviselő mondott a költségekről, hogy nevezetesen annak is ára van, hogyha nem hajtjuk végre az irányelve, a tanács és az NGO-k is folyamatosan tárgyalnak. Carlota Benocci itt van a fogyatékos sok fórumától, a, a tanács és az NGO-k nem mindig megfelelő kapcsolatban vannak, és azt is hallottuk, hogy a hozzáférhetőséget kell biztosítani. Az utóbbi hét évben a Fogyatékosok Fóruma is fellépett ezen jogokért, de úgy gondoljuk, hogy a szakértők, a dokumentumokat mindenképpen rendelkezésre bocsáthatjuk, és részt vehetünk ilyen típusú meghallgatáson annak érdekében, hogy hozzájáruljunk a jogszabály alkalmazásához. Chopin asszony, szeretnék visszatérni két dologra. Az egyiket a jelentéstevő úr említette meg nevezetesen, hogy ellentmond-e ez az egész a jogszabályoknak. Igen, más jogszabályoknak, normáknak például az az emberi jogi konvenciók bizonyos rendelkezéseinek is. Volt egy európai kampány a fai, fai egyenlőség témájában, és a bizonyítási teherről is szó volt. Bizonyos tagállamokban elfelejtették azt, hogy, hogy 97-ben már elfogadásra került egy irányelv, a nemek közötti egyenlőség témájában. Na most, ami a faji egyenlőség területében megfelelt, az esetleg nem felel meg, akár a fogyatékosok, vagy a más szexuális irányultságúak számára következetesnek kell lennünk ezen a területen is. Aztán visszatérnék arra, hogy hiányzik a jog szabály, vagy a végrehajtás, vagy hogy akár vissza, tehát meghátrálnak bizonyos tagállamok a jogszabályok alkalmazása terén hogyha az áldozatokat nem védi a jogszabály, akkor nagyon nehéz megoldani a problémákat. Nagyon nehéz, ugye e, például, hogyha nincsenek beruházások, akkor nem lehet végrehajtani bizonyos rendelkezéseket. Hogyan lehet egyáltalán kezelni a e, diszkriminációs ügyeket? például egy bírónak, egy jogásznak, ez nem része a képzésének. Éppen ezért mindenképpen szükség van beruházásokra, befektetésekre, a kísérő intézkedésekre. Nem lehet mindent a jog alapján megoldani. Itt kísérő intézkedésekre is szükség van, hogy amit jelenleg a jogszabályok nem tudnak megoldani, azt más területen megoldják. Elnök a Dimitra Kopulos úr, aki panelista volt, szintén szeretne hozzászólni a vitához. Igen, szeretném aláhúzni azt, hogy a költségekkel kapcsolatos érvény, érveléseket nem kellene be a vitába talán belevenni, de mivel ezt felvetették, Ugye számos bizonyíték van a, a különböző területeken arra, hogy már a 80-as években, a 90-es években számításokat végeztek az intézményes intézményes területeken, például a mentális, a fogyatékosokkal, vagy a más területen a fogyatékosokkal, és kimutatták azt, hogy az intézmények számára nagyon nagy a, nagyon nagyok a költségek, tehát amit a mennyiséget illeti, tehát a költségek mennyiségesítését a végrehajtás vagy nem végrehajtás kapcsán. Ugye ami az adatokat, adatok gyűjté, összegyűjtését illeti, nincsenek meg az adatok, nevezetesen arról, hogy mit is veszítünk, hogyha ugye a különböző személyek megkülönböztetés szenvednek el, hogy a társadalom mennyit veszít azzal, hogy bizonyos személyek megkülönböztetés szenvednek el, akár ö, szociális vagy szexuális irányultságok miatt. Malinov kollega kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném Dimitra Kopulusz ortól megkérdezni, tehát ö, itt a számadatokkal kapcsolatosan a módszertanról, ugye a leg... Ö, közönségesen megkülönböztetés, úgymond a legáltalánosabb az a kor alapú megkülönböztetés, és nagyon sokan vannak azok, akik igenis elszenvedhetnek megkülönböztetést. Az én országomban nem az idős személyek éri a legtöbb megkülönböztetés, hanem más területeken vannak megkülönböztetések de ugye, hogyha különböző véleménykutatások vannak, akkor mindig azt látjuk, hogy a kor alapú megkülönböztetést teszik az első helyre. A önök tanulmányaiban vannak-e adatok a legáltalánosabb megkülönböztetésekről a volt kommunista országokban, vagy a közép országokban, vagy az észak-dél országokban vannak országok, amelyek eh, már eh, nagyon régen elfogadták a különböző jogszabályokat, és azokat végre is hajtják. Az irányelvnek ugye vannak bizonyos céljai, vannak nem bizonyos tagállamoknak esetleg, amelyek már rendelkeznek jogszabályjal, az EU-s jogszabály átültetve esetleg a szintjükről lejjebb kell menni, és ezért nem akarják elfogadni az EU-s jogszabályokat. Tehát van, ahol már jobb a helyzet, és, és ezért nem akarnak engedni. További kommentárok a panelistáinktól. Chopin asszony. Azt hiszem, hogy egy országnak soha nem kell lejjebb vinnie a szintet a, a védelem terén. Ezt ez, ezzel nem is lehet, ez nem is egy érv, ezzel nem is lehet vitatkozni, hogy ha egy olyan jó a védettségi szint, akkor azt, azt meg lehet tartani, és nem lehet abból engedni és lejjebb menni. Nem erről van szó nincs több kommentár a témát illetően, akkor viszont tovább megyünk, és a harmadik panel ülés következik, következő szekció ülés. Ne, akkor Dimitra Koppulusz úr kap még szót, válaszolnék a, kérdés, a feltett kérdésre, Nemzetesen a kor jelentősége. Amikor a korról beszélünk, nem csak ö, ö, idős személyekről beszélünk, hanem fiatalokról is, gyermekekről is, és a különböző szexuális irányultságról, etnikai kisebbségekről, kor faktorokról, például kisebb gyerekekről, nagyobb gyerekekről, a egyesek több szenvednek meg különböztetéstől, mások kevesebbet. Ugye az véleménykutatások általában a általánosságban teszik fel a kérdéseket a lakosságnak. Mit gondolnak erről és erről a típusú megkülönböztetésről? A mi tanulmányaink az adott csoportokat kérdezik meg az általuk elszenvedett megkülönböztetésről, ami az, az általánosságot illeti, tehát a mi tanulmányainkban mi az adott csoportokat kérdezzük meg, és akkor igenis látjuk, hogy akkor faktor az nagyon fontos. Jobban, mint a, ha a lakosságot általánosságban kérdezzük meg. Rendben van, mondja az elnök, most akkor készek vagyunk folytatni a harmadik szekcióüléssel. A meghallgatásunk harmadik része következik. Ez a második szekcióülés a napirenden a tényleges egyenlőség akadályainak elhárítása az EU-ban, meghozandó intézkedések. A, az előző panel az irányelv kapcsán foglalkozott az elméleti és gyakorlati kérdésekről, mi most a költségekről is foglalko- költségek is foglalkozunk, Megkérem, hogy jöjjenek ide a panelisták. Először is Tobias Müllenszíven úr, az Európai Bizottság Egyenlőségi Igazgatósága részéről. Tobias úr, tehát üdvözlöm Önt. József de Witte úr, az Equinet elnöke, ez az Egyen- Esélyegyenlőségi Testületek Európai Hálózata itt vannak az NGO-k képviselői is, az Age részéről, az Idősek Európai Platformjától, Anne-Sophie Paron asszony, az Európai Fogyatékossági Fórumtól, Carlotta Benot, Bezocci asszony, akkor szexuális irányultság témájában homoszexuálisok és leszbikusok nemzetközi szövetsége részéről Greg Csárnecki úr, valamint vallás és meggyőződés témában az Európai Hálózat a rasszizmus ellen, rövidítve Enár részéről Michael Privot úr. Tehát, ahogy látják, sok panelistánk van, akik majd 10 percben fogják elmondani a mm, beszámolójukat, és aztán még lesz körülbelül fél óránk az ngo képviselői meghallgatni. Először Tobias Müllensiefen úr következik az Európai Bizottság részéről. A 10 percet kap. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Az igazgatóm előadását ma reggel hallhatták eh, a politikai háttérről, illetve az irányelv kontextusáról. A rendelkezésemre álló 10 percben pedig áttekintést szeretnék adni arról, hogy eh, milyen kérdésekről folyik a vita a tanácsi munkacsoportban. Hallottunk a transzparencia kérdéséről, nos hát a transzparencia szellemében betekintést szeretnék abba, abba adni, hogy az elmúlt három és fél évben a tanácsi munkacsoportban milyen vita folyt, nem a politikai, hanem sokkal inkább a technikai kérdésekről szeretnék szólni, melyek a vita homlokterében álltak. Az alapvető struktúrával a javaslat struktúráját ismerik. Négy védelmi ok van, a vallás meggyőződése, a fogyatékosság, az életkör és a szexuális irányoltság. Ez a foglalkoztatási minőség irányelvben jelenik meg, és a munkacsoport ezeket az alapokat, jogalapokat nem kérdőjelezte meg. Tehát egy olyan javaslaton dolgozunk, amely négy alapon való diszkriminációt tiltja. Az irányelvnek két része van. Létezik a nem diszkrimináció tiltó rész, amely a folyók közötti egyenlőség irányelvhez hasonlít, a második pedig a fogyatékkal élők jogairól szól, a hozzáférhetőség és a megfelelő lakhatás kérdéseivel foglalkozik ez a második rész. Most az egyes kérdésekről fogok szólni, az első a hatály. Hiszen három területről szól ez, a árukhoz és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés, ez egyik, ide tartozik persze a pénzügyi szolgáltatások vagy a lakhatás. A második a szociális védelem, ide tartozik az egészségi ellátás, a harmadik pedig az oktatás területe. Némely tagállam úgy gondolja, hogy az oktatás kizárólagos, a szociális védelem és az oktatás kizárólagos nemzeti hatáskör, ezért a két területet ki kell venni az irányelv tervezett hatája alól, tehát csak a árukhoz és a szolgáltatásokhoz való hozzáférésre kell, hogy kiterjedjen a hatály. A szociális védelmi és oktatási rendszer megszervezés és finanszírozása kizárólag a tagállamok hatásköre, ám amikor a konkrét szolgáltatásokhoz való hozzáférésről van szó, er, erről szóljon az irányelv. Mondom, ebben vita van ebben a kérdésben, és itt még a tagállamokkal egyeztetünk. Egy másik kérdés, amely a hatályjal összefügg, az a kérdés, hogy mennyiben terjedjen ki ez szolgáltatásokra és árukra. Ez a jogszabály. Mi azt mondjuk csak akkor terjedjen ki az egyénekre, hogyha kereskedelmi vagy öm, szakmai tevékenységet folytatnak, de ugyanakkor öm, mi azt is mondtuk, hogy a magán és a család életre való kihatást is vizsgálni kell. Ez a már meglévő jogszabályokban egy megkülönböztetési alap. Tehát, hogyha a szolgáltatások vagy a, a áruk nem hozzáférhetők a közszámára, például barátomnak adom el a használt autómat, akkor erre nem terjed ki az irányelv hatája, tehát ha nem jelenünk meg a piacon. Ám, hogyha az interneten vagy az újságban hirdettünk, akkor a szolgáltatás vagy az áró közszámára hozzáférhető, és ebben az esetben felmerül a hatály. A másik eset, ahol a hatály nem érvényesül, hogyha a családon belül vagy a baráti körben kínálunk fel valamit, mondjuk egy rokonnak adjuk át a lakás egy részét, vagy pedig egy barátunknak adjuk bérbe a lakást, ez a magán vagy a család élet területébe tartozik, tehát erre nem terjed ki a hatály. A második kérdés, amelyről vita van, a koralapú diszkrimináció kérdése. Tisztában vannak önök is azon, hogy sok korhatár létezik, az egészségügy, a szociális biztonság és az oktatás területén. Sok szabály kor specifikus, egy bizonyos jutatást csak akkor kap az ember, ha egy bizonyos kort elér, vagy ha még nem ért el bizonyos kort. Tehát a tagállam úgy gondolja, hogy úgy gondolták a tagállamok, hogy a szociális jogszabályukba türemkedik be ez a szabály, Ugyanakkor látjuk, hogy az esetjog éppen a kor alapján való diszkriminációról szól sokszor. Jogi szaknyelvet fogok beszélni, de hát a kor alapján való megkülönböztetést eh, legitim célra lehet eh, eh, legitimálni, akkor, hogyha az elérendő cél ezt legitimálja. Tehát ez egy arányossági jogszabály, Lehetnek kor alapján való megkülönböztetések, de ez arányos kell, hogy legyen. Ugyanakkor ez nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy a bírósághoz forduljanak a kor általi diszkrimináció alapján, és az egyik opció a megoldásra egy jogi feltételezés volna. Olyan módon, hogy a törvényekben megjelenő korhatárok jogosultak volnának, de ez persze nehezzé tenni ezeknek a jogi vitatását, a másik pedig a szociális oktatás, vagy az, a szociális védelem, vagy az oktatás területén való kivételt jelentene. A harmadik kérdés a pénzügyi szolgáltatások, és főleg itt a biztosítás kérdése merült föl. A Kessasa Európai bíróság ítélet után még hevesebbé vált az életbiztosítások kapcsán a vita. Ez felveti a gender kérdését is. Van egy kivétel a szövegben, amely azt mondja, hogy a fogyaték vagy az életkor alapján megkülönböztetett bánásmód arányosan engedélyezett, amennyiben a biztosító számára kor vagy a fogyatékosság megalapozott kockázatot jelent és megfelelő kockázat elemzésen alapszik. De van itt egy aggály egyes tagállamok között, miszerint, hogy ezt a kihív, ezt a kivételt a testese esethez hasonlóan használhatják a jogszabályt kikezdők, hiszen a magánbiztosítás modellje például az életbiztosítás nem működne, hogyha az életkort nem lehetne figyelembe venni. Ezt a biztosítónak ezt hiszem, ez mindenki számára világos. Vita van tehát arról, hogy hogyan lehet eljárni. Sok tagállam amellett volt, hogy a hatályból vegyük ki a pénzügyi szolgáltatásokat. Mi a bizottság részéről ezt nagyon ellenezzük, de a munka szerencsére idáig inkább a szöveg egyértelművé tételére korlátozódott, és eh, a jogi kockázatokat igyekszik kivenni a szövegből. A negyedik kérdés, nyitott kérdés a diszkrimináció koncepcióját illeti. Hogyan definiáljuk a diszkriminációt? Nem problematikus az közvetett és a közvetlen diszkrimináció kérdése. Ez idáig nem ütközött problémába. Ellentmondásosok sokkal inkább a zaklatás, a harassment, a zaklatás kérdése, hiszen ezt a diszkrimináció egy formájaként definiáljuk. Az érvek amellett szóltak, hogy a zaklatás csak akkor történhet meg, hogyha ismétlőleges, tehát egyszer nem lehet zakni, csak zaklatni jelent. A zak nem nem tényállás, csak az aklatás. Ezért tehát ugyanakkor a bizottság azt mondta, hogy a zak, tehát az egyszeri zaklatás is kimeríti az aklatás tényállását, és ezért tehát ugye az aklatás mégiscsak erre ki kell térni, más viszonyt feltétel zaklató és zaklatott között, mint hogy az ember csak bemegy egy boltba. Másrészt a bizottság eredeti javaslatában a Coleman ítéletre gondolva a, a szervezetben elkövetett diszkrimináció tényállását nem szabályoztuk, de ugyanakkor a Beutenberg jelentés ezt, ennek a fontosságát felvetetted. Az a kérdés, hogyan lehet ezt definiálni, hiszen vélhetőleg ez nagyon széles körben definiálható. magyarra mondva a munkacsoportban, a tanácsban erről is vita van. Az ötödik nagy kérdés, melyről a tanács vitát folytat, a javaslat második része, amely a fogyatékkal élők jogaira vonatkozik a hozzáférhetőség, illetve a megfelelő lakhatás koncepciója. A hozzáférhetőség általában általános anticipatórikus intézkedéseket tartalmaz, az akadályokat meg kell határozni előre. A megfelelő hozzáférés pedig adhok intézkedéseket szabályoz annak érdekében, hogy megfelelő hozzáférjen, megfelelő elhelyezést kapjon a fogyatékkal élő, és ilyen módon hozzáférjen a lakhatáshoz. A vita tehát arról szól, hogy, hogy mit kell hogy mit kell tenni, természetesen nem definiálja az irányelv, hogy a siketek vagy a vakok esetében mit kell tenni. Másrészt az ENSZ egyezmény szükségesé teszi, hogy az EU szintjén egységes megközelítést alkalmazzunk. mely a kötelezettségek tekintetében, melyeket az ENSZ egyezményből eredeztetünk. Tehát javaslatokat nyújtottak be például a világosabb definíciók tekintetében, és a bizottság dolgozott ezen, illetve a tekintetben, hogy hosszabb eh, idő szakra terjedjen ki a szabályozás, például az épületek életciklusát figyelembe véve nem lehet itt két-három évente átalakításokat előirányozni, E pedig az irányelvet két-három éven belül át kell ültetni, ezen felül pedig a megfelelő elhelyezés, illetve a megfelelő lakhatás a reasonable accommodation koncepciójáról is vita volt, illetve a, konc, a kötelezettség határairól is vitasz volt, az aránytalan teher koncepcióját alkalmaztuk itt, de az aránytalan megterhelés, vagy az aránytalan teher jogi koncepcióját eseti módon vizsgáljuk, és a tanácsi munkacsoport felsorolta azokat az elemeket, amelyeket érdemes figyelembe venni az aránytalan teher tényállásának, fennállásának vizsgálata során. A jogi bizonytalanságok tekintetében úgy gondoltuk, hogy nem lehet a keret irányelvben, már pedig erről van szó, minden egyes esetre kiterjedő szabályozást hozni. Ezek a fő vitatott kérdések. Aztán vannak olyan kérdések, amelyekben szerencsére nincsen nagy különbség, például a bizonyítási teher megfordítása, vagy a pozitív diszkrimináció, vagy a viktimizáció és a szankciók és az egyenlőség elbánásra vonatkozó szabályok tekintetében. Itt nincs nagy véleménykülönbség a tanácsi munkacsoport tagjai között. Ennyit akartam mondani áttekintésképpen arról, hogy mi zajlik a tanácsi munkacsoportban. Köszönöm szépen! Most pedig a második előadónktól, Joseph Devitétől, az Equinet elnökétől hallunk előadást az elkövetkező 10 percben. Parancsoljon. Um... Köszönöm. Egy PowerPointos prezentációval készültem. Remélhetőleg működik, és tudja mindenki követni. Technikusokhoz fordulok, mondja az elnök segítségért. Egy pillanat türelmét kérem lássuk, hogy mit tehetünk ez ügyben. It would be discrimination if it doesn't work for me and it works for Mrs. Chopin. Ez diszkrimináció lenne, hogyha nekem nem működne, Chopin asszonynak pedig működött. Talán kor alapú megkülönböztetés? Vagy nemi alapon történő hátrányos megkülönböztetés? Azt hiszem, hogy megoldottuk a diszkrimináció problémáját, mondja az önök parancsoljon. Köszönöm elnök úr, komolyra fordítva a szót. Az Equinet, az esélyegyenlőségi szervezeteke hálózat az Európai Unióban, amelynek célja az, hogy kiteljesíthessék a bennük rejlő lehetőségeket a tagállami szinten, azáltal, hogy európai szintű hálózatba tömörülnek. Ez tehát az Equinet célja, roppant egyszerű. Az esélyegyenlőségi testületeket, szervezeteket ismerik, mert eh, a vonatkozó esélyegyenlőségi irányelvek hozták létre ezeket kötelező jellegű a tagállamokban. Annak érdekében, hogy a hátrányos megkülönböztetés eh, akit hátrányos megkülönböztetésért, eh, nos, azokat független segítségnyújtással, segítség, illetve független felméréseket, jelentéseket készítsenek a diszkriminációról, ajánlásokat tegyenek, és információcserét folytassanak az európai szervezetekkel. Általában a tájékoztatás, a bevált gyakorlatok cseréje, ez a feladata. Ahogy azt említettem, az Equinet egy hálózat formáját ölti. 2003-ban kezdődött a kapcsolatfelvétel, 2007-ben állt fel végül maga az Equinet. 37 különböző testület a tagja ennek, 30 európai országot képviselnek a 27 tagállamot, illetve három másikat. Természetesen a nemi és fai alapon történő hátrányos megkülönböztetés elleni irányelv eh, tekintetében együttműködünk, illetve pontosan a 2007-es irányelve kibőve ez volt az előzménye annak az irányelvnek, amiről beszélünk. Az esélyegyenlőségi testületek eh, igencsak eltérnek méretük, mandátumok, jogalapjuk, eh, felépítésük és tapasztalatuk alapján, de a hálózatban ez a szép, információt cserélhetünk és egymás munkáját javíthatjuk anélkül, hogy egyformaságra törekednénk. Talán nem olyan könnyű látni magukat a számokat, de 37 a, e, tagunk van, és itt le, látszik a megoszlás a fai etnikai alapú, nemi alapú, vallási alapú, kor alapján, szexuális orientáció és fogyatékosság alapján történő hatáskör megoszlás ebben a sorrendben 34-29-ig csökkenő számról beszélhetünk. Lássuk most akkor a javát mi lehet a hozzáadott értéke az esélyegyenlőségi testületeknek az új horizontális irányelvről szóló vita során. ban eh, kiadtunk a munkaerőpiacon túl hangzatos címmel egy eh, jelentést, egy jellemzést, mert ahogy azt Chopin asszony már elmondta, tagállamok többségében a munkaerőpiacon túlmutató esélyegyenlőségi jogszabályok léteznek. A belga testület, amelynek elvezető igazgatója vagyok, például a szolgáltatások és áruk tekintetében is hatáskörrel jelentkezik, rendelkezik. A nemzeti jogszabályok tehát túlmutatnak sokszor az európai jogszabályokon, és egy pár konkrét példát is hoznék erre. A szolgáltatások és termékek eh, terén is van bizonyítékunk hátrányos megkülönböztetésre, több esetünk is volt. Sőt, feladatunk, hogy a, a bíróságokat tájékoztassuk a vonatkozó jogszabályokról. Sajnos ennek így kell lennie, de így van. Ne felejtsük el persze, hogy ezek viszont friss jogszabályok, 2003-as jogszabályról beszélünk, ezért néha nekünk kell a bírákat emlékeztetnünk arra, hogy ilyen jogszabályok igenis vannak, léteznek. A első év egyébként, amikor ezekben a témákban is hatáskörre rendelkezünk, nos, az Equinet a kor alapján történő hátrányos megkülönböztetéssel folytatunk, de Ann Sophie majd bővebben szól erről, mert az aktív öregedés korának európai évét írjuk, és a tapasztalatunk esélyegyenlőségi testületként igen gyakran az, hogy amikor foglalkoztatásról van szó, akkor a szolgáltatásokhoz, árukhoz való hozzáférést is biztosítani kell. Például valaki fel tudjon szállni a buszra, vonatra, vagy akár taxit tudjon hívni. Egy belga tévétársaság például titkos kamerával felvett dokumentumfilmet készített arról, hogy valaki eh, vakvezető kutyával próbál taxit hívni, ami úgy tűnik, hogy Belgiumban nehezen megy, és ez teljesen elfogadhatatlan. Hogyha valakitől azt várjuk, hogy saját eh, fizetése legyen, a munkahelye legyen, akkor hozzáférést kell biztosítani jó néhány szolgáltatáshoz és áruhoz. Aztán, ha ezt el akarja költeni, megint csak ez igaz, hiszen furcsa, hogy van, akinek saját fizetése van, nem tud mondjuk a hátrányos megkülönböztetés miatt saját lakáshoz jutni. Önöknek szerencséjük van, 12.30-kor vége az ülésnek, ha hogyha ebédelni akarnak, akkor nem fogják önöket a menzán eh, nem fogják önöknek azt mondani a menzán, hogy nem szolgáljuk ki, mert ön homoszexuális, vagy túl fiatal, vagy túl öreg, vagy más vallású, és így tovább, és így tovább. A belga törvények alapján ugyanis nem csak fai, nemi, hanem más alapon történő hátrányos megkülönböztetés is tiltott. Az étterem eh, sem, ezt nem tagadhatja meg önöktől. Európában nem mindenütt ez a helyzet. Ilyen fajta európai szintű jogszabály eddig nem létezett nagyon nehéz ezt megmagyaráznom, hogy miért van ez így, miért lehet az, hogy valakit a kora miatt vagy fogyatékossága miatt, fogyatéka miatt nem szolgálnak ki egy étteremben. Nehéz erre indokokat találni. Az esélyegyenlőségi testületek néha örülnek, mint például mi itt Belgiumban, hogy nem kell különbséget tennünk belgák, belga belga között. Nagyon nehéz lenne ugyanis egy egyenlőségi testületnek eh, megmagyarázni azt, hogy az emberek nem élveznek egyenlőségeket, például a szolgáltatásokhoz vagy árukhoz való hozzáférés során. Többször felmerült a kérdés, mondják meg nekem, hogy lehet az? Mondják meg nekem, hogy lehet az, hát én is folytatom ezt a sort, mondják meg nekem, hogy lehet az, hogy az Európai Uniós jogszabályok és irányelvek ilyenfajta jogi védelmet nem nyújtanak. Több ilyen eset van, egyszerűen érthetetlen. Az akadályok leküzdése. A diszkrimináció áldozatainak nyújtunk segítséget, például szolgáltatásokhoz, árukozoló hozzáférés terén. Mit jelent ez? Konkrét megoldásokat. Néha az emberek félnek attól, hogy eh, mi van akkor, hogyha lesz egy ilyen irányelv. Ezrével, százezrével érkeznek majd a panaszok. Nos, ez nem így van. Az emberek többsége amikor eh, hátrányos megkülönböztetés eh, éri őket, akkor teljesen logikusan eh, gondolkodnak, hideg fejjel végig gondolják, és meg akarnak állapodni. A bírósági eljárásokra igen ritkán kerül sor, mert az emberek nem bírósági eljárást akarnak, hanem megoldást. De ha már nincs más megoldás, akkor végső esetben bírósághoz is fordulnak. De az emberek mm, elvárásai nem túlzottak ezügyben fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ egyezmény már elhangzott. Hogyan lehet az, hogy egy ország ezt eh, ratifikálja, és ugyanakkor például Európának nincs egy saját eh, irányelv erre vonatkozóan. Szerintem jó lenne Európán belül elbeszélni arról, hogy Európa hogyan tudja ezt az ENSZ egyezményt átültetni a gyakorlatba. Szerintem ez kiváló ötlet, felvetés beszéltem a hierarchiáról a jogalap tekintetében, a védelem tekintetében is létezik egy ilyen hierarchia. A mozgás szabadságának a jogához kapcsolódik ez alapvetően, amikor valaki egy másik országba költözik, ahol mondjuk eh, nem szolgálják egy étteremben, míg a hazájában, mondjuk itt Brüsszelben kiszolgálják, akkor ezt erre nincs magyarázat, lássuk be, egy modern Európában. Végezetül Beszélünk a költségekről, az irányelv költségéről, illetve a, a semmittelés költségéről. Jó néhány jelentés, elemzés készült arról, hogy a hátrányos megkülönböztetés milyen sokba kerül nekünk Európában. Igen, ez pénzbe kerül. A foglalkoztatáshoz, munkerőpiachoz való hozzáférést gátolja, E, és a szolgáltatásokhoz, termékekhez való hozzáférést gátolja. Így tehát a diszkrimináció költsége óriási. Belgiumban is van jó néhány esetünk, amikor valaki mondjuk nem tudott eljutni a munkahelyére, vagy nem jutott lakáshoz, ami a munkerőpiaci aktivitásában gátolja. És hogyha valóban komolyan gondoljuk a foglalkoztatási céljainkat, akkor érdemes innen közelíteni ehhez a problémához. Köszönöm szépen. Köszönjük, Devite úr, mondja az elnök. Most pedig halljuk a civil szervezetek eh, képviselőit. Kezdjük a, jó a korral. En Sofi. Köszönöm. Köszönöm szépen. És ezt nem úgy veszem, mint ö, ö, azt, hogy az kor az sokkal fontosabb diszkriminációs alap, mint más. A lengyel elnökség elindított egy munkafolyamatot, ezt folytatja a Dán elnökség. Itt, ami a diszkriminációt illeti, ugye itt nem arról van szó, hogy egy, egyfajta hierarchiát állítunk fel, és a kor lenne a legfontosabb. De azt hiszem, hogy először a szolgált a foglalkoztatási irányelv foglalkozott a kor témájával, és hát látjuk azt, hogy, hogy ez egy olyan jelenség, amely hát létező. Ahogy Tobias is mondta, vannak korcsoportok, szinte minden területen a ami a szociális védelmet illeti, a szolgáltatás, a javakhoz való hozzá férés, a támogatások rendszere, és így tovább, tehát mindenhol ott akkor. Ezt úgy gondoljuk, hogy nem kell eltörölni, nem mondjuk azt, hogy ez egy jó, rossz dolog, de tudjuk a gyakorlatból és a visszajelzésekből és a munkából, amelyet nem csak mi, hanem más szakértők is elvégeztek, hogy vannak olyan korcsoportok, amelyek akár vissza is élhetnek ezzel a helyzettel. Jelenleg minnyáján tudjuk, hogy egy olyan korban élünk, amikor demográfiai szempontból öreg, öregszik el a lak, lak, az európai lakosság, és az az öregedés nagy problémát jelent a kor határ úgymond már semmit sem jelent, egyáltalán nincs értelmét vesztette. Éppen ezért fontos a jogszabályok megléte. Vannak olyan tagállamok, amelyek már túl is haladták a jelenleg rendelkezésre jogszabályok szintjét. Éppen ezért az Euróbarométer, amikor megkérdezte az embereket, hogy melyek a legfontosabb megkülönböztetési alapok, a kor volt az első helyen. Tehát ez nem olyan valami, amit csak úgy kitaláltunk. Néhány példával szeretnék élni. Először is a foglalkoztatás terén a kor alapú megkülönböztetés a fiatalok számára is, az egyetemisták számára is problémát jelent, és ne, sokan nem kaptak ául, de ez probléma a foglalkoztatáson kívüli területeken is, az javasolt irányelvben is vannak olyan utalások, amely a, amelyek a szociális támogatáshoz való hozzáférés, vagy a biztosításokhoz való hozzáférést utalnak. Tehát itt két olyan pénzügyi termékről van szó, amelyek problémát jelentenek. Vannak olyanok, a, például az utazás biztosítással kapcsolatosan, amelyek egyfajta korhatárt határoztak meg, ugyanis vannak olyan korcsoportok, amelyek esetleg nagyobb kockázatot jelentenek, hogyha elutaznak egy másik országba az utazásbiztosítások területén. Ez azt jelenti, hogy ha valahol egészségügyi szolgáltatásra van szükség egy másik tagállamban, akkor a hazai egészségbiztosítás kell, hogy fedezze. Ez jelenleg a helyzet. És ezt a rendszert szeretnénk eltörölni, annál is inkább, mert el szeretnék érni, hogy a fiatalok kortól függetlenül utazhassanak, és a megfelelő jogokat élvezhessék az EU teljes területén például Spanyolországban az utazás biztosítást nem lehet megvalósítani, ha valaki 65 évnél idősebb, van, ahol ez 70 év a korhatár, aztán általában 65 éves kor után már nem lehet utas biztosítást kötni, utazási biztosításokat, például az Egyesült Királyságban sem. Ugye például, hogyha ugye önöknek is behatárolnák azt, hogy Strasbourgba vagy ide utazhassanak a kor alapján, nem lennének boldogak. Az Európai Unióban ugye elfogadhatatlan az, hogy bizonyos korcsoportokat korlátoznak. Aztán vannak banktermékek, vagy biztosítási termékek, amelyeknek van értelmük bizonyos szempontból, de mondjuk az biztos, hogy ha valaki 98 éves, sokkal nagyobb kockázata a biztosító számára is, mint ha valaki 28 éves. De aztán kiegészítő egészségbiztosítást is lehet vásárolni. Természetesen kevesebb a kockázat, ha valaki fiatalabb. De itt nem is a biztosítók számára van a probléma, hanem a politikusok számára. Van egy olyan trend ma az Európai Unióban, hogy a kiegészítő egészségbiztosításra próbálnak tám- támaszkodni az egészség kiszolgáltatások terén. Franciaországban is például hatalmas összegeket fordítanak a kiegészítő egészségbiztosításra biztosítottak régebben, most már ez egyre nehezebb, és mindez kérdéseket vett fel a politikusok számára. Nem tudnak most már lefedni minden kockázatot. A biztosítók általában nem is szeretik a kockázatokat. Ez tehát most már ez egy másik téma, de azért rá akartunk mutatni erre is. Végül a költségek kérdése. Ez kapcsolatban van a reasonable accommodation és azt hiszem, hogy át kell alakítani a társadalmainkat, a jövőben támogatni kell az aktív öregedést, azokat a személyeket, akik tovább dolgoznak, fogyatékossággal élőket is támogatni kell, ma pedig nem ez a helyzet, mert úgy gondolják, hogy túlságosan sokba kerül mindez a társadalom számára. De vannak olyan országok, amelyek igenis beruháztak, befektettek a különböző környezettel kapcsolatos intézkedésekbe is, Dánia, Svédország. Itt látjuk azt, hogy a, a legtöbb nő ezekben az országokban dolgozik, hogy a legtöbb biztosított ebben az országokban van, és a fiatalok is itt dolgoznak legnagyobb arányban ezekben az országokban és azt is látjuk, hogy ezekben az országokban a befektetések meg is térülnek ami a technikai aspektusokat illeti a reasonable accommodation terén mindenki számára, hogy idősebb vagy fiatalabb számára mindenképpen foglalkozni kell a technikai aspektusokkal is, és ezen javas, ezen direktíva, irányelv igenis nagyon szükséges. Ami a azt látjuk, hogy ami a támogató intézkedéseket illeti, prioritásokat kell meghatározni. A helyzet mindenképpen romlott, de például Svédországban az utóbbi tíz évben látjuk, hogy nagy mértékben csökkent a támogatás azok számára, akik otthoni gondozást, ápolást igényelnének, támogató intézkedések is születtek ezen a területen, és ezek nem a, az ország terhére alakítják a költségeket. Köszönöm. Most pedig következik Carlotta Bezzoli asszony az Európai Fogyatékossági Fórumtól. Köszönöm szépen. Hozzászólásom az Európai Fogyatékossági Fórum részéről kerül megtartásra. Ez egy európai eh, szervezet, amely a fogyatékkal élőket tömörítő nemzeti szervezeteket tömöríti. 1996 óta létezünk, és a diszkrimináció tilalma munkánk homlok terében van azóta is. Az első nagy kampány, melyben részt vettünk, arra tört, hogy biztosítsuk, hogy a fogyatékosságra való tekintet nélküli egyelő bánásmond elvét a diszkrimináció tilalmát előirányzó irányelvbe bekerülésre, beemelésre kerüljön. Nagy kemény csata volt ez akkor, hiszen sokszor akkoriban sokan azt gondolták, hogy a fogyatékosság a szociális védelem hatáskörébe tartozik, nem a diszkrimináció tilalma körébe tartozik. Ugyanakkor már a diszkriminációt tiltó jogszabályok alkalmazása a fogyatékosság definíciója tekintetében problémákat vetett fel. Az ETF tehát um, épp úgy, mint a többi itt jelenlévő civil szervezet eh, nagy erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy megfelelő jogszabályokat fogadjanak el. De csalá, csalódottak voltunk, hogy eh, kizárólag a munkavilágára terjed ki a jelenleg hatályos 2000-es irányelv. Azért kampányoltunk, hogyha mondhatom ezt így, tehát azért kampányoltunk az egymillióan a fogyatékosság mellett, hogy a kiterjesszék a jogszabályt. Egyébként az volt a kampány célja, hogy egy millión írják alá ezt a kezdeményezést. Amikor végül a jogszabályt elfogadták, akkor elégedettek voltunk a tekintetben, hogy a hatály kellően széles volt, és ez egy jó alapját adta a tovább lépésnek. Ugyanakkor egy-két kérdésben csalódottak voltunk. Ezen kérdések közül volt, amit már megemlítettek itt, például azt a tényt, hogy a pénzügyi szolgáltatások vagy a biztosítások területén problémák jelül, jelennek meg, és itt eh, a védelem foka gyengébb, mint a gender irányelvek tekintetében, vagy az oktatás, a fogyatékkal élők oktatáshoz való joga tekintetében nem kielégítő szabályozás. Ezen felül az oktatáshoz való hozzáférés és a speciális igényekkel rendelkezők eh, oktatása között bizonytalanság van, és a reasonable accommodation és a hozzáférhetőség kére tekintetében is bizonytalanság van, tehát a fogyatékkal élők igényeinek megfelelő szintű, észszerű mértékű alkalmazása tekintetében. De most megakadtunk a tanács szintjén a további munkában, Sajnos még mindig csak álom, hogy a mindenre kiterjedő jogszabályt elfogadják, de erre továbbra is szükség van. Hiszen ismerjük azokat az eseteket, hogy az élet különböző területein diszkriminálják a fogyatékkal élőket, és ezek az emberek a társadalmon belül gyakran nem láthatóak vagy szegregáltak. Említésre került itt, hogy a fogyatékkal élők jogairól létezik egy ENSZ egyezmény. Ez az egyezmény valóban a politikai hátszelet adja az ügyünknek, hiszen a tagállamokat arra kötelezi, hogy egy sor szabályozást fogadjanak el, és ide tartozik a diszkrimináció tilalma, illetve a hozzáférhetőség biztosítása. Ezen felül pedig létezik a diszkrimináció tiltó specifikus cikk is, ebben az egyezményben, amely a fogyatékkal élők igényeinek észszerű alkalmazását, tehát a reasonable accommodation elvét szabályozza. Célra vezető volna, hogy az EU ez az EU egy jogszabályt fogadjon el, tehát egy közösségi jogszabály kerüljön Elfogadás részén vannak tagállamok, amelyekben szabályozzák ezt a területet, de a legtöbb országban nincs olyan átfogó jogszabály, amely eh, kérdés minden rész szempontját átölelni. És ahogyan az előttem szólók is említették, ebből a nem egységes szabályból sok probléma ered a fogyatékkal élők és más csoportok számára. Nagy tehát a politikai elköteleződés az ENSZ um, egyezményt eh, az EU aláírtam, és egyébként 27 eh, tagállamból 20 ratifikálta ezt az egyezményt, de ennek a politikai lendületnek ellen, ellenére is a jelen irányelv egy sor politikai kérdést felvet, például a költségek tekintetében. Milyen költségek hárulnak a intézményekre szereplőkre. Nagyon meghökkentő számomra, hogy Németország mondjuk nem is annyira a költségproblémákat látja, hanem sokkal inkább erre a problémára koncentrál. Vissza szeretnék térni az korábban felvetett kérdésekre, mégpedig, hogy a jogszabály nem alkalmazása is költségekkel jár. Például, hogyha az, alap, az alapjogi ügynökség arról beszélt, hogy a szegregációnak is költségei vannak, a nem foglalkoztatásnak, a szegregált iskolarendszernek. Ezek komoly költségeket hárítanak a társadalom egészére. Vagy visszatérek David úr példájára, aki arról beszélt, hogy a belga jogszabályok a szolgáltatásokhoz és a javakhoz való hozzáférést is szabályozzák, ugyanígy áll a dolog az Egyesült Királyságban. Ám hm, nem láttuk azt ezekben az országokban, hogy kis, közepes vagy nagy vállalatok csődbe mentek volna azért, mert a fogyatékkal élők igényeihez észszerűen alkalmazkodtak volna, észszerű mértékben alkalmaztak volna. Tehát úgy gondoljuk, hogy a reasonable accommodation elve nem fenyegeti a cégek, a vállalkozások gazdasági működését, túlélhetését. Egy további kulcskérdés, amelyről a tanácsban vita zajlik, és amelyet tisztázni kell, a anticipáció általi hozzáférhetőség és a reasonable accommodation kategóriája közötti különbségtételben jelentkezik. A parlament vitája nagyon segítette két definíció és probléma elkülönböztetésében, hiszen egyrészt arról van szó, hogy a fogyatékkal élők igényének meg kell felelni, másrészt meg kell akadályozni, hogy túlzott és aránytalan terhet rójunk intézményekre, gazdasági szereplőkre. És persze fontos az előre látó adaptáció, és fontos az adhok igényekhez való igazítás lehetőségem. Ugyanakkor látni kell, hogy sokkal inkább a politikai szándék kérdése, mint bármilyen más összetevő kérdése volna. A szociális platform képviselője említette, és erre szeretnék visszatérni, hogy folytathatjuk bár a technikai szintű vitát a jövőben, de nagyon fontos, hogy ezekbe a vitákba a civil szervezetek szakértelmét is bevonjuk. A tanácsi munkacsoportban érdemes volna egy ilyen nyílt szellemű vitát folytatni, például úgy, hogy a pénzügyi és biztosítási szolgáltatásokhoz való hozzáférés kérdéséről vitát nyissunk, vagy az oktatási szolgáltatásokról, vagy a hozzáférési accessibilitási részről való vitában a civil szervezetek fontos szerepet játszhatnának, kvázi demisztifikálhatnák a tanácsi szakértők körében ezeket a kérdéseket. Ez tehát az egyik javaslatunk, vonják be a civil társadalmat a vitában, és önök az Európai Parlament e, erre vonatkozó és más kezdeményezéseket is megragadhatnak, annak érdekében, hogy a megfeneklett vitát lendületbe hozzák. Végezetül pedig arról is beszélni szeretnék, hogy a, a politikai szándék hiánya és költségekkel jár. Például a fejlődő országok, gondoljunk csak arra, hogy a fejlődő országok milyen erőfeszítéseket tesznek az ENSZ egyezményének alkalmazására, és vessük ezt össze a szándék hiányával európai szinten, azt kell, hogy mondjuk, akkor is azt kell, hogy mondjuk, hogyha valaki nem ért ezzel egyet, hogyha valaki mást gondol, hogyha valaki csak néz döbbenten, tehát akkor is azt kell, hogy mondjuk, hogy az emberi jogok hiánya költséggel jár a társadalom egészére nézvést. Köszönöm szépen. Let's hear now from an, from an additional point of view, another NGO. Lássuk most egy másik eh, civil szervezet eh, véleményét. Eh, Greg úr, Greg Czárnecki az ILG a Európa részéről. Köszönöm szépen, Greg Csartaneszki vagyok. Köszönöm szépen, Csárnecki vagyok. A Nemzetközi Leszbikusok Homoszexuálisak Szervezetétől elég hosszú a szervezetünk neve, úgyhogy ha mindenki meg tudja jegyezni, akkor gratulálok önöknek. Más perspektívából szeretnék most szólni önökhöz, mint a, a többi kollégám az ngo részéről. Talán a legjobb az lenne, hogyha kicsit másképp közé tennünk ez a kérdéshez, amikor az nemi alapú hátrányos megkülönböztetés felől közelítünk. Amit Luna csak asszony említette, anekdóta az érdekes volt, mert valóban Németország egyik azon tagállamoknak, amelyek miatt fáj fejünk az irányelve elfogadásával kapcsolatban, akik gátolják ennek az elfogadását, és igen, én azt várnám, hogy Merkel ki különösen érzékeny a hátrányos megkülönböztetés iránt, és nyíltan meleg politikus, remélhetőleg ő is nagyobb nyomást gyakorol ezügyben az irány elfogadásére, iránt, mint bárki más. Azt hiszem, hogy fontos, hogy a különböző hátrányosan megkülönböztetett csoportok összetartsanak, valódi szövetségbe tömörüljenek, hogy értsük egymás problémáit, és közös frontot alkotva lépjünk fel, ne engedjük meg, hogy megosszanak bennünket. Amikor az uniós jogszabályokat vizsgálom, a diszkrimináció elleni védelem területén, akkor azt látom, hogy jó néhány olyan tagállam van, amelyek az LGB közösség tagjait nem védik megfelelően. Ciprus, Észtország, Olaszország, eh, Portugália, hogy csak egy mit csak ez mit jelent? Iskolai zaklatás, az egészségügyben a eh, diszkrimináció, eh, étteremben nem szolgálják ki az embert, vagy egy szállodai szobát nem vehetünk ki a partnerünkkel együtt. Nyugdíjak, különböző szociális jutatások terén is eh, eh, hátrányos megkülönböztetést jelenthet ez. A homofóbia ellen kampányoló LGBT eh, lengyel szervezet elnökeként is itt vagyok, tehát tulajdonképpen a kettős szerepben vagyok most itt. Azt vizsgáltuk egyébként, hogy a védelem hiánya mit jelent a mindennapokban, és a lengyel szervektől igen gyakran halmozta az érvet, amivel már nyilván sok aktivista találkozott, hogy nem rendelkeznek információval, konkrét esetekkel, példákkal, mert a diszkriminációban szenvedők nem számolnak be arról, hogy mi történt velük. Nos, a tapasztalataim alapján azt mondhatom, hogy egy fiatal lengyel, meleg vagy leszbikus esetében valóban ez a helyzet a diszkriminációt egy idő után megtanulják, hogy normálisként, mindennaposként fogadják el. Megtanultak vele együtt élni, ahogy azt Romeva úr is említette korábban. Van egy túlélési stratégia, ami kialakul az emberekben. Az ember megtanul ezekkel valamit kezdeni. Két esetre gondolok, egy, Veronika nevű fiatal lány az egyik, aki hozzánk fordult, aki a falujában, a családjában nem érezte jól magát. Varsóba jött tanulni, és a szülei mondták, hogy tanulj, tanulj, tanulj, persze fizetjük majd az albérletet, az iskolát, és Varsóban egy e, barátnőt talált magának, akivel e, összeköltöztek, tudta, hogy mi fog történni, és végül már e, nem tudta tovább titkolni, a szülei pedig azt mondták, nagyon érdekes az információ, na most már éld a saját életedet, megvonjuk tőled az apanást. 19 éves Varsói egyetemista lányról van szó. Mit kell tenni, mit tehetett, lakást kellett találnia. Egyetemistaként sok pénze nincs, egyetemistaként nincs sok pénze, keres albérletet, és persze gyakran az történik, hogy a főbérlő azt mondja, előbb-utóbb kiderül, hogy a másik lány, aki eljött vele megnézni a lakást, ez nem csak egy barátja, hanem a barátnője, partnere. Nem akarnak hazudni, egyszerűen emberi méltósághoz való jogból. Úgy gondolják, hogy ezt be kell ismerniük, és akkor azt mondja a főbélő, hogy jaj, hát sajnos már kiadtam a lakást, nem tudom kiadni önöknek az albéletet, hölgyeim. Persze fordulhatna a szervekhez, de hát már így is diszkriminációt kell megélni minden nap, a családja támogatását elvesztette, ő nem számíthat már a családjára, pénzügyi helyzete igen nehéz, nincs meg a pénze lehetőségei ahhoz, hogy egy hosszú pereskedést végigcsináljon. Szerencsére hozzánk fordult, azonban a hét, jövő hétig, hónap végéig mindenképpen találnia kell egy albérletet, és számára nem az a fontos, hogy pereskedjen, vagy a szervekhez, hivatalos szervekhez neki, ez a fontos, hogy tető legyen a feje fölött, találjon egy albérletet. Nyilván ez egyik azon eseteknek, amelyek majd a hivatalos statisztikában nem jelenik meg. az e, ellenbi közösséghez tartozó fiatalok gyakran találják magukat e, e, ilyen helyzetben, például az iskolai zaklatás példáit jól ismerjük, és nehéz, ezt mindig nehéz végighallgatni. Kuba hozzánk fordult segítségért, 17 éves vékony, szőkehajú fiú, aki technikum jár, szakács akar lenni. És az egyik tanára azt a házi feladatot adta nekik, hogy egy átlagos család költségvetését készítsék el. Apa, anya, két gyerek. Kuba, aki természetesen két anyuka és egy kislány családját vette alapul ehhez a családi havi költségvetéshez. Egész egyszerűen tanár nem fogadta el ezt a házi feladatot, az osztály elé hozta a az egész történetet. Azt gondolja magára, hogy okosabb, mint ti vagytok, Kuba. Két anyuka, egy lány családmodellre készített családi költségvetést. Ugye ez nem egy normális család, gyerekek? És ez további zaklatást jelentett a gyerekek részéről is. Az igazgatóhoz fordult Kuba, aki azt mondta, hogy nincs iskolai zaklatás, nincs itt semmiféle homofóbia, senkit nem bántottak, senkinek nem nyomták a fejét a WC-be talán túl sok amerikai filmet eh, eh, nézett az igazgató, ez lett a baja, ezt kapta meg. Az iskolában eh, a tanácsadó is azt mondta, hogy hát igazából a, homofóbia ellen az iskolában nem tudunk fellépni, talán alkalmazkodni, meg tudok tanítani. És a diák jogi, a jogi képviselő az iskolában azt mondta, hogy hát te hibád az egész, eh, hogy egyes kaptál erre a dolgozatra. Nem kell arról ennyit beszélni, hogyha valaki meleg. Ez a megoldás. Huba és Veronika hozzánk fordultak a mi szervezetünkhöz, a médiához is fordulhatnak, ha akarnak. De két tínédzserről van szó. Tizenévesekről, akiknek ilyenfajta általános megkülönböztetéssel kell együtt élniük minden nap. Hosszú ideig Lengyelország után Európa a leghomofóbabb állama. Volt egy sötét korszak pár évvel ezelőtt, amikor állandóan Brüsszelbe kellett jönnöm meghallgatásokra az európai eh, szintéren. Mindig Spanyolország és Lengyelország eh, itt egy katolikus ország, ahol az azonos eh, neműek kapcsolatát teljesen elfogadták, és itt van másik véglet Lengyelország. Én mindig próbáltam megvédeni Lengyelországot, lobbiztunk, ahol csak tudtunk, és az egyik prioritás számunkra, LGBT szervezet számára az volt, hogy más esélyegyenlőségi szervezetekkel koalícióban együttesen fellépve egy diszkrimináció ellenes törvény elfogadását kikényszerítsük. Mert persze nem volt és most sincs még az Európai Unió szintjén egy horizontális irányelv. Ezért eh, mi egy eh, ilyen nemzeti jogszabály mellett tudtunk csak lobbizni. 2005-6 óta azonban rengeteg minden változott eh, hazámban. 2011-et írtunk, amikor egy törvény megszületett, az egyenlő elbánás elvének egyes rendelkezéseit alkalmazó nemzeti jogszabály címet viseli ez, ugyanis az illetékes miniszter azt mondta, hogy vannak bizonyos európai irányelvek, amelyeket át kell ültetni a gyakorlatba. Ez egy tíz oldalas dokumentum, tulajdonképpen egy esélyegyenlőségi törvény, még hogyha neve nem is ezt mondja. Ma reggel újra átolvastam és aláhúztam azokat a részeket, amelyek az LGB közösség tagjait védik. Persze a munkaerőpiacon kívüli védelemre gondolok. Narancssárgával próbáltam itt aláhúzni, kiemelni ezeket a részeket, hát nem szárad ki a filctollam, mondhatom, hiszen a nem hagyományos típusú munkáltatásban védenek minket egyedül, tehát igazából semmi pluszt nem jelent ez eh, számunkra a korábbi helyzethez képest. Attól tartok, hogy azok az országok, ahol nincs ilyen fajta védelem, diszkrimináció ellenes védelem, nem fogják maguktól ezen törvényeket elfogadni. A különböző tagállami szervezetek, civil szervezetek, mm, amit már mindent megtettek, amit megtehettek a lobbizás terén, Európai hátszél nélkül ez nem fog soha megtörténni. Kötelező érvényű irányelv nélkül erre soha nem fog sor kerülni. Akárcsak Zilga Európa, mi is Zilga Európa nevében azt kell, hogy kérjem, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon várjuk ezt az irányelvet, szeretnénk, ha minél hamarabb elfogadnák. A Szociális Kérdések Munkacsoport segíthetne, például vizsgálhatná a diszkrimináció költségét, az irányelv költségvonzatával összehasonlítva. Egyetértek az előadóval, ez, ez emberjogi kérdés, nem gazdasági kérdés. Romevai Rueda úrnak igaza van, a kettő nem ugyanaz, de hát próbáljuk akkor gazdasági indokokkal, pénzügyi indokokkal is alátámasztani rendszerünket. Civil szervezetekkel konzultáltam ez ülés előtt annak érdekében, hogy fontos, hogy a civil szervezetek hangját, hangukat hall, hallathassák, hogy valóban ne vizezzék fel a szövegét, hogy valóban minden fontos területen kiterjedjen, és azon tagállamok, amelyek részéről megvan a szándék, tehát a, a, a megfelelő politikai szándékkal rendelkező tagállamok egy koalíciót alkothatnának, és nagyobb nyomást kellene gyakorolniuk a többi tagállamra. A önöktől, az európai parlamenti képviselőktől pedig azt várjuk, hogy kérdésekkel bombázzák az Európai Bizottságot, és minden önöktől tehetőt tegyenek meg annak érdekében, hogy minél hamarabb elfogadják ezt az irányelvet, ahogy azt említettem. Lengyelország az LGBT közösség jogainak védelme tekintetében sötét volt volt Európa térképén. Én azonban optimista vagyok, és az érdekeltekhez fordulok. Kérem, ígérjék meg nekem, hogy az elkövetkező pár évben valóban megszületik ez az irányelv. Köszönöm szépen, nagyon köszönöm. Most pedig az utolsó panelista következik az ngo részéről. What I'm gonna do. Make it complete. Tehát lezárjuk a negyedik panelistával, vallás és meggyőződés témában, Mihály Privot úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nagy örömmel képviselem itt az NR nevű szervezetet, az Európai Hálózat a rasszizmus ellen. Az Európai Unió mm, részéről több mint 700 tagunk van, és fellépünk a rasszizmus ellen, valamint harcolunk vallás és meggyőződés témában is a megkülönböztetések ellen. Ahogy Isabel Chopin kolléganőm már ma reggel elmondta, az ENA nevű hálózatot számos csoport, csoportosulás szervezte meg. Ez egy nagy harc az egyenlőség mellett, az irányelv megfelelő cikkének értelmében. Amikor megalapult megalakult a szervezet, az NGO-k egy teljes csomagot szerettek volna látni, megvalósulni, és az, amit ma elértünk, az egyfajta jó eredmény a brüsszeli lobisták ellen a megkülönböztetés terén. Elsősorban a vallás és homoszexualitás témában. Nagyon-nagyon sok információt hallottunk itt ma, technikai aspektusokat is az új irányelv kapcsán. Én ezekre nem szeretnék most visszatérni, ezt mindezt az interneten is megtalálják. Itt inkább egy politikai, militáns megközelítést szeretnék önöknek kommunikálni, mert úgy látjuk, hogy van egyfajta irracionalitás ezen a területen, hogy miért is nem akarják ezt az irányelvet elfogadni, miért nem lehet a, feloldani ezt a leblokkolt helyzetet. Körülbelül 15 éve most már, 97 óta körülbelül az egyik problémából megyünk a másik problémába, ugye vallásos témák, iskolai meggyőződés, és így tovább. Most a fogyatékosság, tehát nagyon paradox a helyzet, mert ha emlékeznek, 2007-ben Barózó elnök úr, ő maga javasolta azt, hogy hogy ne legyen olyan irányelv, amely csak a fogyatékosságot fedi le. És aztán különféle bizánci típusú kósza híreket hallunk a tanácson belül is, nevezetesen, hogy ö, milyen környezettel kapcsolatos kihatásai lesznek az irányelvnek. Hát e, egyszerűen nem akarjuk elhinni, nem akarjuk elhinni azt, amit hallunk. Úgy gondolom, hogy a fogyatékossággal élők, a családja, családtagjaik számára is ez megalázó, kirekesztik őket, és még azt akarják elhitetni, hogy terhet jelentenek a társadalom számára, hogy költségeket kell a társadalomnak vállalnia miattuk, és így tovább. Tehát azt látjuk, hogy egy kicsinyes számítgatásoknak vagyunk tam, tanúi, mi mennyibe kerül, ezt lehet, ezt nem lehet. Tehát lényegében kif, mm, csúfolnak bennünket, és ahogy már reggel ezen az első találkozón mondta az egyik kollégám, itt nem lehet költségekről, árakról beszélni. Persze, természetesen mindent meg lehet változtatni, nemet lehet változtatni, bőrszint lehet változtatni, mindent meg lehet változtatni, de ami az aktív védelmet jelenti, a leg kirekesztettebbek aktív védelmét, ez alapvető dolog, és igenis az államoknak be kell fektetniük egyre inkább a szociális szolgáltatásokba is, még akkor is, hogyha válság van, azt látjuk, hogy a társadalmaink soha ilyen gazdagok nem voltak, mint most. Ha megnézzük a francia GDP-t 2010-re vonatkoztatva látjuk, hogy hatalmas a, a GDP összege. Növekszik a GDP összege az előző évekhez képest, Németországban ugyanez a helyzet, tehát mi okozza a problémát? Az, hogy a ö, javakat, a gazdaságot nem megfelelő módon osztják fel. Aztán ugye hivatkoznak a szubszidiaritás elvére is. Hát mindenki érti, hogy miről is van itt szó több milliárd eurót költenének a különböző hozzáférésekhez. Itt egy inkluzív társadalomról kellene beszélni, amelyben mindenki élvezi a jogait és gyakorolja azokat. Itt csak technikai részletekről van szó. Igenis, Európában megvannak a legjobb jogászok, akik meg tudnák oldani ezeket a problémákat. A fogyatékkal, fogyatékossággal élők számára biztosítani kell a hozzáférhetőséget a különböző területeken, mert csak így lehet elképzelni azt az Európát, amelyet 2020-ra tervezünk és szeretnénk természetesen. Tudjuk, hogy mennyit költenek a közös agrárpolitikára. Annak is megvan az érvényes, a létjogosultsága, fontosak a megújuló energiák, azokat is támogatni kell, de úgy gondolom, hogy a magánszektorban és az állami szektorban is nagyon nagyok a lehetőségek. Sőt, magánszektorban az állami szektor nagyon sokat ruház be, úgyhogy vannak lehetőségek, ezeket nem szabad figyelmen kívül hagyni. A megint csak a politikai szándékról van szó. Mit akarunk? Akarunk egy inkluzív Európát, vagy nem akarunk. Akarunk egy olyan Európát, amelyben mindenki gyakorolja a jogait, vagy nem akarunk. És azzal szeretném lezárni, hogy minden vita, amelyet indítottak már öt év óta e irányelvvel kapcsolatosan, csak arra szolgált, hogy meggátolják azt, hogy az egyenlőséget, az egyenlő bánásmódot mindenki számára biztosítsuk, mert itt elsősorban arról van szó, hogy a beruházások megtérülését vonják kétségbe azok, akik fellépnek e folyamat ellen. Azonban annak ellenére, hogy politikailag, kollektíve nem cselekszenek a tagállamok, és annak ellenére, hogy a parlamentben sem egységes a fellépés, annak ellenére, hogy nagyon pozitív a parlament hozzájárulása, tehát mindezek ellenére folytatni kell ezt a folyamatot, és mindenkinek természetesen meg kell választania a saját táborát, lehet, hogy ez egyfajta manicheizmus, de azt hiszem, hogy itt nincs egyfajta középút, vagy igen, vagy nem. Tehát ez a választás. Akármely intézményhez is tartozunk, mindenképpen vagy a teljes jogú egyenlőséget, vagy akkor az egyenlőtlenséget kell választani, de itt középút nem lehet, és a politikai magatartást is át kell gondolni. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm Privó úrnak is, köszönöm szépen minden panelistának. Így most lezártuk a szekció ülést, de maradt még néhány percünk. Az utolsó fordulóra a kérdések és a válaszok következnek. Vannak-e kérdéseik? tagok, képviselők. Klész úr, öni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Lenne eh, Devitte úrhoz egy eh, kérdésem, már csak azért is, mert két vagy három héttel ezelőtt részt vett eh, egy találkozón, és panaszt emelt a panaszemelt Hollandia egy intézménye ellen, nevezetesen egy kendőben dolgozó hölgy a munkájén nem akarta levenni a kendőjét, és éppen ezért elbocsátották. Azt hiszem, hogy itt nem vallásos alapon lévő meggyőződés és megkülönböztetésről van szó, hanem egész egyszerűen itt az öltözködési alapon különböztették meg ezt a hölgyet, és Devitte úr szervezette panasztet. Itt mm, számos más kérdés is felmerült, nevezetesen, hogy például az Európai Bírósághoz akar-e az önszervezete fordulni, nevezetesen, hogy mi is a bíróság véleménye. A második kérdésem pedig, hogy egy munkáltató kérheti-e tehát egy munkáltató nem erőszakolhatja a beosztottjára rá a saját vallásos meggyőződését, vagy filozófiai meggyőződését, vagy akármilyen meggyőződését. De Vitte úr szerint itt egy politikai elemről van szó, mert hogyha közpénzekből finanszírozunk valamit, akkor tudni kell, hogy az ilyen magatartás elfogadható vagy nem. A, a politikai korrektség sok esetben nem lép fel a valódi megkülönböztetés diszkrimináció ellen. Tehát tudni kellene, hogy az adott intézmény esetleg nem veszte át a jogalkotó szerepét, ugye, mert a jogalkotó a jogalkotással foglalkozik, jogszabályokat alkot, tehát melyek azok az okok, amelyek a tagállamokat arra veszik rá, hogy ne hajtsák végre ezt az irányelvet. Lehet, hogy ez ilyen típusú esetek a Dán elnökség és a bizottság képviselője elmondták a véleményét, véleményüket az irányelv végrehajtásával kapcsolatosan. Tehát nem mindez nincs mindez nem ellentétese a diszkrimináció elleni harcunknak. Hogyha fellépünk az ilyen döntés ellen, nevezetesen, hogy valaki nem akarja levenni a munkahelyén a kendőjét, és elbocsátják, mert egész egyszerűen esetleg muzulmán, tehát ilyen alapon különböztetik meg. Ez nem elfogadható a, a, az adott cég szempontjából sem. Tehát akkor most Gönc asszony következik. Köszönöm szépen. Lenne egy kérdésem a Dán soros elnökség képviselőinek. Nem voltam itt az elején, de szeretném hallani a tanácstól, hogy milyen lehetőségeit látják annak, hogy fej, előre haladjon ez a helyzet, ugye a tanács irányelve kapcsán, mivel én vagy, az, vagyok az egyedüli eh, SND eh, tag itt a teremben, nem? Akkor nem, nem, nincs egyedül. I igen, de az elnöknek semlegesnek kell lennie. Köszönöm a támogatását. Tehát örömmel hallanám a Dán elnökség válaszát. Romeva úr akar kérdést feltenni, ugye? Két kérdésem lenne. Az egyik a, az, az egyenlőségi testületekkel kapcsolatosan a költségvetések szintjén voltak-e esetleg, volt egy csökkentés a költségvetés területén a jelenlegi válsághelyzetre való tekintettel. A másik egy kérdés és javaslat egyben a Dán elnökségnek, hogyha minnyáján egyetértünk abban, hogy szükség van arra, hogy gyorsabban, elmélyültebben foglalkozunk a témával, akkor esetleg nem tudom, hogy elégséges -e egy vagy két szemeszter. Nem tudom, hogy esetleg rendszeresebben kellene ülésezni, több mm, embert kellene meghívni, meghallgatni több szakértőt, több témát, illetően, és, és, és egy elmélyültebb helyzetet kell kialakítani. Köszönöm, hogyha nincs más felszólalási kérelem, akkor viszont visszaadjuk a szót először De Vite úrnak, aztán a Dán soros elnökség képviselőinek, mert ők is kaptak kérdést. Először De Vite úr. Thank you. Köszönöm szépen. Hollandul válaszolok, hiszen hollandul tették fel a kérdést. Hintok úr, talán egy-két észrevételt szeretnék tenni az Equinet elnökeként ülök itt, és nem hiszem, hogy annak volna itt az ideje, hogy egy belső belga vitát folytassunk le. Persze örülök, hogy később lefolytatjuk majd a vitát, de nem itt, nem itt kéne ezt lefolytatni. Aztán a kérdés a munkajogra vonatkozott, de itt elsősorban árukról és szolgáltatásokról van szó de mégis egy-két elemet kiemelnék ennek kapcsán is. Arról beszélt, hogy módosítani akarjuk a jogszabályt. Ám a bíró feladata az, hogy a hatályos jogszabály alapján ítélje meg a konkrét esetet. Ennek fényében kicsikét furcsa, amiről beszélt. Valóban a törvényt alkalmazni kell, és ki tudhatna ezt jobban megítélni, mint egy bíró és a demokratikus társadalom maga. Röviden még arról is szeretnék szólni, amit mondott, mi szerint, hogy egy vallási hovatartozását az ember nyíltan mutatja meg. Az ön pártja a szabad van itt, és a szabadság híve. Nem tartom problematikusnak, hogyha valaki megmutatja a világnézetét, politikai meggyőződését, eh, szexuális orientációját. Ennek, erre mindenkinek megvan a saját szabadsága, épp úgy azonban ugyanakkor ön azt mondja, hogy csak otthon, magántérben mutathatjuk meg a hovatartozásunkat. Hát ez egy furcsa értelmezése a szabadságnak, a belga alaptörvény alapján, valamint az EU emberi jogi karta alapján a szabadság nem csak a magántérben való véleménynyilván itt a szabadsága, hanem a köz előtt való véleménynyilvánítási szabadság is, szólásszabadság is. Pontosan tudjuk, hogy itt nem csak a kendőről van szó, hiszen itt arról volt szó, hogy egy holland cég nem akart semleges maradni. meg kell, hogy mondjam, hogy sem az IKEA-nak, sem más nagy cégeknek nem okoz problémát, hogyha az alkalmazottaik fejkendőben jelennek meg. Ennek fényében elgondolkodtató az ön által esett, említett eset, és úgy gondolom, hogy a parlament feladata éppen abban rejlik, hogy itt megoldást keresen. És még egy gyors válasz Ruada úrnak. Valóban sok egyenlőségi testület költségvetését eh, megnyírválták, megszabdalták. És mm, a gazdasági recesszió idején ez eh, különösen agasztó, hiszen nem gondoljuk, hogy a egyenlőség szintjének csökkenése volna válasz a gazdasági válságra, hiszen tanulmányok mutatják meg, hogy a GDP növekedését 15%-kal lehetne növelni, azzal, hogyha az egyenlőség elvét mindenki tisztában tartaná. Hát minden intézkedést megtesznek a GDP növeked, növelésért, de senki nem merne azt, azt remélni, hogy 15%-kal növelhetik, már pedig itt a csodaeszköz. Köszönöm. Talán Klész úr válaszolni akar, de mielőtt megadom Klész úrnak a szót, a tanács képviselőinek szeretném meg, megadni a szót, hiszen önhöz is intéztek egy kérdést. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt kérdezték, hogy a soros elnökségünk ideje alatt meddig jutunk ezzel a javaslattal. Szívesen mondanám, hogy nagyon messze jutunk, de hogyha őszintén fogal- fogalmazok, és nagyon realista akarok maradni, ezt kell, hogy mondjam, hogy nagyon messze nem jutunk. A irányelv tervezet elmúlt négy évének történetét áttekintve azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon messze vagyunk a megállapodástól, akár attól is, hogy közel jussunk a megállapodáshoz. A nyílt kérdések közül épp az egyikkel foglalkozunk, de egy sor nyílt kérdés van. És Ugye a jelentéstevő megtette, hogy elegendő kétszer leülni a munkacsoportnak, egyértelműen nem elegendő, sokkal többször kellene találkoznunk, de ehhez szándék kell. A jogi és a költségvetési vetületeken túl a javaslatunkkal az egyik szándékunk az volt, hogy egy további problémával is foglalkozzunk mégpedig azzal, hogy ez a dosszié már sok ország számára nem prioritásos dosszié. Egész egyszerűen a politikai lendület elveszett. Nem állítom, hogy ez így marad, de azért ez a benyomás az embernek. Tehát amikor mi az elnökséget elkezdtük, akkor látni kellett, hogy milyen úton szeretnénk járni. És látnunk kellett, hogy a tanács ülés soraiban milyen vélemények alakulnak ki, és valóban azt láttuk, hogy a javaslat elveszítette a lendületét, és a más tagállamoktól persze támogatást meg kell szerezni. Nem akarom azt mondani, hogy a dolog iránti érdeklődés eltűnt volna, de nagy csend ezeken az üléseken, mint hogyha nem rajzolódott volna ki, milyen úton akarunk járni. Remélem például, hogy a korra vonatkozó szabályok tekintetében áttörést érünk el, de teljesen őszintén szólva hosszú utávig előttünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kriva úr szeretne hozzátenni valamit még a Klesz úr által feltett kérdéshez vallási meggyőződés témában. Ha megengedi, nem is válasz, inkább én is kérdést tennék fel. Én is nagyon erőteljesen mondta el a véleményét, nevezetesen, talán nem is igazán semleges volt ez a ö, vélemény nyilvánítás. David úr már válaszolt részben az önkérdésére. Mi foglalkozzunk strukturális diszkriminációval, nevezetesen mely benchmarkra gondolt, amikor úgy gondolja, hogy semlegesen lépett fel, hogyha lennének ilyen mutatói, benchmarkok, szívesen fogadnám őket. Krész úr szólna? Köszönöm szépen. Tegenwoordiger van HEMA, dus ik kan ook niet uh, antwoorden op uh, vragen die u stelt waarom in Nederland sommige dingen kunnen en in Vlaanderen niet. Nagyon nehezen tudok választ adni, hiszen uh, a Belgium és Hollandia között nagy különbség van, ugye HEMA ügyről van szó. És éppen ezért uh, a szólásszabadság kérdését kell tematizálni, és ez önök feladatom a politikai pártok feladata, például az általam képviselt párt feladata ez, hogy eh, bíróság elé forduljunk, azt hiszem, hogy mindenki tisztában van a rendelkezésére álló joggal. Azonban itt a szólaszabadság kérdése merül föl, de nem erről van igazán szó, hanem arról van szó, hogy egy eh, munkáltató elvárhatja-e egy munkavállalójától, hogy munkavégzés közben ne tegyen politikai nyilatkozatokat, ne próbálja megosztani munkavállalókat, és ne viselkedjen úgy, hogy ne olyan viselkedési mintákat alkalmazzon, amelyek nem függenek össze munkájával. Például, amikor az ügyfelekkel, vevőkkel kerül kapcsolatba, ne próbálja a saját meggyőződésére meg, átéríteni őket pártja vagy vallása számára, meggyőzni őket. Ezeknek az eseményeknek nem szabad a munkahelyen ők A munkahelyen nem kell politizálni. Erről van szó ebben a konkrét esetben. És éppen ezért úgy gondolom, hogy egy cégnek teljes egészében jogában áll e, e tekintetben döntést hozni, a fogyasztók, a vevők, az ügyfelek védelmében olyan helyzetben vagyunk, ahol nagy a véleménykülönbség a pártok között, ez problémákhoz, konfliktusokhoz vezethet, és úgy gondolom, hogy egy eh, munkáltató teljesen jogosan igyekszik elkerülni az ilyesfajta konfliktusokat. Önök nagyon jól tudják, hogy a bírák a jogról való a jogot alkalmazzák, de a meglévő jogot tudják csak alkalmazni, de ugyanakkor az ítélkezési gyakorlat mégis kihat a jogszabályok hatájára. Egész egyszerűen tehát a bírák ítélkezési gyakorlata bővíteni vagy korlátozni tudja a jogszabályok hatáját. Ez pedig akár a specifikus jogszabályokra is kihathat, tehát még egyszer mondom, hogy a bírák ítélkezésükkel befolyásolják az eset joggal, kvázi precedenst alakítanak ki, és az ilyen ítéleteket természetesen a későbbi ítéletek során figyelembe kell venni. Fennáll tehát a veszélye annak, hogy a politikusok helyett a bírák befolyásolják majd a jövőnket. Amikor az Emberi Jogok Európai Bíróságánál keresetet indítottunk Strasbourgban, akkor um, éppen egy ilyen korlátozott bevándorlási politika uh, adta keresetünk uh, lényegét. Köszönöm szépen. Persze meg kell érteniük, ez egy parlament és a játékszabályokhoz hozzátartozik, mindenki elmondhatja a saját véleményét, és egyszerűen nincs arra szükség, hogy mindenki ellent mondjon. Nem kell erről most vitát nyitnunk arról a, a egyik képviselő által elmondottakról, de persze, hogyha önök vendégként, a meghallgatás vendégeinként hozzá szeretnének szólni, megtehetik ezt, de inkább arra kérném önöket, hogy ne bonyolódjanak ki vitába, amelynek témája nem a mai meghallgatás témája. Köszönöm, elnök úr. Első megjegyzésem az volt, hogy ez igencsak belga kérdés, ezért Clay úrral talán majd a meghallgatás keretein kívül, a tüléstermen kívül tudunk beszélni, de hát eh, azt hiszem, hogy annyit a jó illem megkíván, hogy választ adjak, egy, ha egy kérdést intéznek hozzám. Az egyetlen dolog, ami felmerül bennem, az az, hogy amikor szolgáltatásokról, állukról beszélünk, mit jelent az, hogyha semlegesek vagyunk egy étteremben? Hogyan lehetünk semlegesek étteremben, a közösségi közlekedésben? Hogyan kezelhetünk semlegesen embereket szolgáltatások és áruk tekintetében? Ez a kérdés. Ez az a kérdés, amit fel kell tennünk magunknak. Ha van étteremet vezetek, akkor a homoszexuálisoktól megtagadhatom a kiszolgálást, azért mert semleges vagyok. Én, én ezt a fajta hozzáállást nem, nem, nem tudom magamévá tenni. We thank you, we thank you so much. Köszönjük Devita úrnak. Határozott véleményt hallhattunk. Pontosan a Béli szerepkörében, amiben fel, felkérés kapott erre a meghallgatásra. De mielőtt a záró szóra tovább lépnénk, amelyet Romeva Rueda kollega fog megejteni, annyit szeretnék még elmondani, hogy Olivier de Sütter úrtól kaptunk levelet, akit természetesen meghívtunk a mai ülésre, hogy azt láthatok programban, sajnos nem tudott itt lenni, azonban eh, hajlandó szeretné hangsúlyozni, hogy hozzászólás a PowerPoint prezentációja, amelyet 15 percben akar, szeretett volna megtanulni. Nos, ez elérhető a LIBE szakbizottság honlapján elektronikus formátumban, és szeretné, arra kért engem, hogy eh, a részvevők tájékoztassam arról, hogy meggyőződése, hogy a harmonizált diszkrimináció elleni védelem európai szinten jó néhány előnyel járna. Például a horizontális irányelv eh, eh, harmonizáció követne, hiszen a tagállamokra pozitív kötelességet eh, róna a közvetlen és közvetett eh, általános megkülönböztetés megszüntetése terén, állami és magán szférában egyaránt, amely a gazdasági, szociális és kulturális eh, jogokkal, az Európai Szociális Kartával, az Európai Emberjogi Bíróság esetjogával, precedensjogával is összeegyeztethető lenne, és a mozgás szabadságának gyakorlását is elősegítené a mesterséges akadályok lebontását segíteni, illetve a szolgáltatási termékekhez való hozzáférés eh, egyenlő voltát eh, biztosítatnák közlekedésben, akadásban, és így tovább. Hogyha az Európai Parlament vagy az Alapjogi Ügynökség ez amit ahhoz szeretne hozzászólni, akkor Olivier de Schütter szerint ennek a legjobb módja az lenne, hogyha arra koncentrálnánk, hogy a mozgás szabadsága, illetve a diszkrimináció elleni védelem, eh, össz, valamint egy részről másrészt a szociális javakhoz, eh, szolgáltatásokhoz, eh, munkaerőpiachoz, oktatáshoz való hozzáférés közötti összefüggéseket vizsgálnánk, amely egyébként amelyet egyébként elengedhetetlennek tart Olivier de Schütter ahhoz, hogy az esélyegyenlőséget Európában valóban érdemben garantáljuk. Még egyszer szeretném Olivier de Schütter nevében kimenteni meg jó előadónkat, a nem itt lenni. Tehát ezt, röviden ezt mondta volna Olivier de Schütter, most pedig előadónk Romeva úr következik. Yeah, thank you, chair. Köszönöm, elnök úr. Megígérem, rövid leszek. Hiszen nagyon sok érdekes gondolat elhangzott ma már. Kicsit inkább Összefoglalnám a hallottakat. Először is szeretnék köszöntet mondani minden hozzászólónak, hogy elátogattak hozzánk, és megosztották velünk bölcs gondolataikat. Egy, biztos van a dolgok, amikről beszélnünk kell, amiket ki kell mondanunk. Ez lenne az első következtetésem. Miért szerveztük ezt a meghallgatást? Azért, mert egyértelmű bizonyítékok vannak arra, hogy mindennapos életünkben az irányelv hiánya nehézséget okoz számos európai ember életében. Egyértelmű bizonyítékok vannak arra, hogy a az irányelvre igenis szükség van. Másodszorban jó volt azt hallani, és ezért megerősítem, hogy jogi probléma nincsen. Az irányelv elfogadásával kapcsolatban éppen ellenkezőleg jogilag szükséges és fontos, hogy európai szinten elfogadásra kerüljön és végrehajtásra kerüljön egy ilyen irányelv. Ennek a hiánya és nem végrehajtása szerintem legalábbis ellent mond az Európai Uniós szerződéseknek. A mozgás szabadsága és még számos eh, egyéb alapjog sérül ezáltal. Tehát bizonyítékok mutatják, szükség van rá, és jogi követelmény is van. Végezetül, mi a probléma? A politikai szándék, mert vannak hiánya. Mit tehetünk? Nos, az Európai Parlament képviselőiként és a társadalom szereplő civil szervezetek szintén azokra a kormányzatokra kell, hogy koncentráljanak, amelyek különböző érvekkel ellenzik, gátolják ennek az elfogadását. Elhangzott Németország neve a költségekkel kapcsolatban. Litvánia és Csehország az LGBT jogokkal kapcsolatban élt fenntartásokkal. Fontos, hogy ezen országok polgárai tisztában legyenek azzal, hogy azért nem élvezhetik ugyanazokat a jogokat, mint mondjuk német polgártársaik, mert az ő saját kormányuk hátráltatja ennek az irányelvnek az európai szinten történő elfogadását. Fontos, hogy ez az információ eljusson az említett országok lakosaihoz. Átláthatóság eh, előfeltétele annak, hogy sikere járunk ebben a lobby tevékenységben. Végezetül a tanácshoz fordulva annyit mondok, tudom, hogy elveszett a lendület, tudom, hogy eh, nehéz padhelyzet alakult ki, de ahogy említettem, De Vitte úr álláspontját támogatom. A gazdasági válságban eh, a méltányosság hiánya nem szolgálhat megoldással. Ezért mondom tehát ismételten, a tanácsban fel kell gyorsítani a folyamatot. Fél évenként két találka, édes kevés, ennél többre van szükség, és technikai és konkrét megoldásokkal előállhatnak, más külső szereplők ezeket is vonják be a folyamatba. Hogyha így járnak el, akkor biztos vagyok benne, hogy egy év múlva akár lehetne egy ilyen irányelvünk, ha meg lenne erre a politikai szándék. A parlament részéről, tehát egyértelmű az álláspontunk, a frakciók többsége eh, részéről eh, megvan a szándék. Most a tanács térfelén pattog a labda, itt az ideje, hogy valamit előre mozduljunk ez ügyben. Köszönjük, Romeva Irueda úr! We thank all of the panelists. Köszönjük a részvevőknek, előadóknak, meghívottaknak az érdekes prezentációkat elfogadták meghívásunkat és megosztották velünk gondolatainkat. Köszönjük a képviselőknek, és bejelentem azt, hogy a szakbizottságunk munkája három órakor, ma délután három órakor ugyanitt folytatódik, és ne felejtsék, délután szavazunk kollégák, tehát a szavazókártyát senki ne felejtse otthon. Köszönöm, hogy itt voltak. Jó étvágyat!